Mesdames, Messieurs! Hölgyeim és Uraim, megnyitom az ülést. Nyilvános ülésről van szó, tehát akiket érdekel, kérem, foglaljanak helyet, már ha találnak helyet. Akik nem találnak, maradjanak nyugodtan állva, de azt szeretném kérni mindenkitől, hogy teljes csendben maradjon mindenki, ha csak az elnök nem adja meg neki a szót. A ma délutáni ülésünk igen fontos, és kamerák is közvetítik az interneten, úgyhogy a Költségvetési Bizottságon a világ szeme az Európai Parlamentben. Ez aztán megnyugtat minket, amiatt, hogy túl korán kellett visszatérnünk nyári szabadságunkból, legalábbis ami legtöbbünket illeti, és szeretném üdvözölni önöket a nyár végén, az ősz elején, főleg azokat az új képviselőket, akik első alkalommal vesznek részt a Költségvetési Bizottság ülésén. Ma ugyanakkor kezdünk dolgozni, mint a belga gyerekek, szeptember 1-én. Eléggé sok minden található a napi rendünkön, úgyhogy kérem az együttműködésüket ahhoz, hogy tartsuk az előírt időket, eléggé intenzív munkáról lesz szó. Jelentős az önök előtt található dokumentum mennyiség is, a Kobu News, amit mindannyian megkaptak, tartalmazza az összefoglalókat az egyes napirendi pontokhoz, illetve az információs szolgálat a belső politikai főigazgatóságról készített egy dokumentumot a május 17 2006. május 17-i intézményközi megállapodásról. Ennek keretén belül készül a költségvetésünk. Külön szeretném üdvözölni Szemeta urat, akit hamarosan eszmecsere keretén belül meghallgathatunk, hiszen az Európai Bizottság egyik biztos jelöltje. Ez alkalommal üdvözölhetem a Kokobu elnökét is körünkben. De mivel ő nem tudott eljönni, helyettese található itt Jean-Pierre Odi úr személyében, mert Liberacki úr nem tudott eljönni. Első pont tehát a napirend elfogadása. Augusztus 27-én kapták meg ezt, hogyha nincs megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük. Ezen napirend értelmében a délután zömét Szemete úrral való szánjuk, majd Súrján úr, Súrján László úr, aki a 2010-es költségvetési tervezet előadója, két munka dokumentumról fog beszámolni nekünk. Ezt követően eszmecsere következik. Manka úr az előadója az Európai Parlament költségvetés tervezetének, és Gianni Pitella urat is meghívtam, volt kollégánkat a Költségetési Bizottságból erre az ülésre, akit tegnap este a parlament költségetési alelnökké nevezett ki. Úgyhogy ő is jönni fog a főtitkár kíséretében, és beszámol nekünk a büró véleményéről. Bár még hivatalos vélemény nincs, hiszen tegnap alakult meg a büró, tegnap este, de talán már is érdekes lesz az első eszmecsere eredményéről hallani. 18.30-kor a koordinátorok ürése következik, holnap reggel pedig 9 órakor folytatjuk a munkát, egy olyan személyiség meghallgatásával, akit érint az a vihar, amely végig söpört Dél-Franciaországban. És Jutta felelőse annak a rengeteg cseknek, amit majd ki fogunk osztani ennek keretén belül. Na most, ami az elnök bejelenteni valóit illeti, közleményeit illeti, ez mind megtalálható a Kobu News dokumentumban, megvan a különböző nyelvek listája, 18 összesen, és úgy látom, mindenki jelen van. Nem akarok visszatérni azon tanulmányokra, amelyek pillanatnyilag folynak, illetve a bejelentett dátumokra, ezek mind megtalálhatók szintén a Kobu News-ban, úgyhogy hogy megtakarítsunk egy kis időt, javaslom, hogy térjünk át a következő napi rendi pontra. Ez nem más, mint a 2009. június 23-ai ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Ez még a korábbi parlament, a korábbi szakbizottság keretén belül került megrendezésre, illetve a 2009. július 21-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyására. Ha a holnapi ülésig nincs megjegyzés, akkor ezeket a jegyzőkönyveket jóváhagyottnak tekintjük. Következik a negyedik napi rendi pont, ami nem más, mint a úrral folytatott eszmecsere. Bizonyára emlékeznek kedves kollégák arra, hogy Gribaszkaité asszony, aki 2004 óta volt felelőse a költségvetnek, a litván választásokon részt vett, és hála annak a hírnévnek, amire szertett itt Brüsszelben, óriási győzelmet aratott. Nagyon örülünk neki, Úgyhogy az új kormány Szemete urat ö, jelölte ki ö, helyettesítésére, aki eddig ö, pénzügyminiszteri posztot töltött be a litván kormányban. Egy kicsit különleges helyzetben vagyunk, mert ö, Szemete úr nem az egyetlen ilyen. Van még két olyan biztos jelölt, akik Holnap szintén meghallgatáson vesznek részt különböző érintett parlamenti szakbizottságok előtt. Ez egy kicsit különleges helyzet, ugyanis ami minket illet, arról van szó, hogy megerősítsük a tanács az választását, az Európai Tanács választását, nevezetesen azt, hogy Barózó úr Pribovszkáité asszony feladat körét a úra ruházza a jelenlegi bizottság mandátuma lejártáig. Tehát ma csak a jelenlegi bizottság mandátumának végéről beszélünk, hiszen Kallász biztos úr lesz az, aki a feladatkört ellátja a, a júliusi trialógus során. Mivel nem egy teljes mandátumról van szó, a 2010-es költségvetések megtárgyalásáról, az elnökök értekezete úgy döntött, hogy nem lesz hivatalos meghallgatás olyan formában, ahogyan ezt eddig tettük a bizottság mandátumának elején. Tehát nem meghallgatás lesz, hanem csak eszmecsere, egy egyszerűsített meghallgatás. Ennek szellemében küldtünk egy kérdőívet Szemete úrnak, írásban, teljesen általános jellegűje, amit az elnökök értekezete fogalmazott meg. Szemete úr válaszolt nekünk, és válaszait meg is kapták mindannyian. Most pedig azt javasolnám, hogy hallgassuk meg szóban azt, hogy hogyan kívánja ellátni feladatát, illetve tartani a kapcsolatot az Európai Parlamenttel, ami minket illet. Ezt követően azt javaslom, hogy rövid vitát folytassunk, eszmecserét, az egyszerűsített eljárás formájában, spontán felszólalások keretén belül, hogyha valaki még szeretne kérdezni Szemeta úrtól. Ennyit szerettem volna elmondani, Köszönöm szépen, ö, biztos jelölt úr, parancsoljon, még egyszer üdvözlöm, és öné a szó. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék egy rövid bevezető nyilatkozatot tenni, mégpedig litván nyelven, az anyanyelvemen, és a kérdéseiket pedig majd angolul fogom megválaszolni. Tehát, hogyha megengedik, szeretném anyanyelvemet használni, a litvánt. Eh, eh, eh, Elnök úr, Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen az ülésen, és hogy bemutatkozhatom önöknek önöknek, a közvetlenül megválasztott képviselőknek, akik ezekben a nehéz időkben a Költségvetési Bizottságban kívánnak dolgozni. Ez egy olyan terület, amely különösen fontos és nagy felelősségi köröket jelent. Ugyanis jelenleg Európa rendkívüli változásokon megy keresztül, olyan gazdasági válságon ön keresztül, amelyet a második világháború óta senki nem tapasztalt meg. Segítenünk kell a legsebezhetőbbeken, intenzívebbé tenni munkánkat a gazdaság fellendítésével kapcsolatban, és a hanyatlás második hullámát meg kell előznünk. Nem fecsérelhetjük el időnket, ugyanis azonnali válaszra van szükség. Nem számít, hogy mennyire összpontosítunk a jelenlegi gazdasági helyzetre, ezen túl figyelembe kell vennünk, hogy a jelenlegi válság nem csak nehézségekről szól, ugyanis lehetőségeket biztosít a jövőbeli generációk számára. Tehát az éghajlatváltozással ma kell foglalkoznunk, nem pedig valamikor a jövőben, hiszen akkor már túl késő lehet. Ezen kívül pedig az energiakérdésekkel is foglalkoznunk kell, strukturális reformokat kell végrehajtanunk, annak érdekében, hogy a fenntartható gazdasági fejlődés megvalósuljon. Ezt várja tőlünk az emberek, ezek az EU prioritásai. Szilárdan hiszem, hogy az EU modern EU költségvetésének az a célja, hogy megváltoztassa Európát, és Európával változzon. Meggyőződésem, hogy tapasztalatommal hozzájárulhatok az ön cél megvalósításához. Szakmai karrierem során legtöbbször a reformokkal foglalkoztam nemzeti szinten, és remélem, hogy ez a tapasztalat európai szinten is hasznos lehet. Aktív, elsődleges részvétellel vettem részt Litvánia EU integrációjában, és ez lehetővé tette számomra, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzek a politikai e, elvekről, intézményi keretekről és a döntéshozatali folyamatokról az európai közösségben. Pénzügyminiszterként pedig részletesen megismertem az EU költségvetés politikai és technikai aspektusait. Ez a feladatkör, ez a tapasztalat lehetővé tette számomra, hogy az közi kapcsolatokat jobban megértsem. Ezen elvet teljes mértékben képviselem, és ennek figyelembevételével szoros és konstruktív együttműködést kívánok megvalósítani a parlamenttel. Azonban kormány képviselőjeként a tanácsban képviseltem hazámat gyakran, ezért tehát úgy gondolom, hogy azt az intézményt is jól megismertem, és ez hozzásegíthet ahhoz, hogy az intézményi közi kapcsolatokat jobban meg tudjam erősíteni, és az érdekelt feleket jobban össze tudjam hozni. A 2010-es költségvetés egy nagyon nehéz és sürgős feladat. Tapasztalatomból tudom, hogy a tárgyalások soha nem könnyűek, amikor a pénzről van szó. A 2010-es költségvetéshez kapcsolódó tárgyalások nagyon bonyolultak lesznek, nem csupán azért, mert általános különbség van a költségvetés alkalmazási köre, illetve a kiadások struktúrája között, hanem azért is, mert jelen pillanatban olyan helyzetben élünk, amelyek amely szintén bonyolítja a helyzetet, például a költségvetési feszültségek az egyes tagállamokban. Aztán pedig idén ősszel a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos fejleményeket fogjuk megtapasztalni, remélhetőleg az majd életbe is lép, így módon pedig új eljárási kérdések merülnek fel. Ahogyan azokat a szerződés is előírja, egy új költségvetési eljárás fog létrejönni, ennek a változásnak megfelelően. Ami pedig a jogi környezet változását illeti, a józanész és a rugalmasság lesz a fő szempont annak érdekében, hogy a végcélt ne kockáztassuk, ez pedig a 2010-es költségvetés. Az új rendelkezések azonnali végrehajtása és a folytonosság között is megfelelő egyensúlyt kell felállítanunk, ez a politikai érettség próbája lesz valamennyi intézmény számára. Meg vagyok győződve arról, hogy megoldásokat találhatunk majd, ugyanis ez az egyetlen lehetséges fellépési mód jelen pillanatban. A válsággal szembe kell néznünk. Eközben Európának jó hírekre is szüksége van. A politikai stabilitás jeleit kell tapasztalnia, hogy a gazdasági bizonytalanságot ellensúlyozzuk. Ha a költségvetésről sikerül időben megállapodnunk, akkor ez bizonyíthatja, hogy az EU intézmények egy hangon szólnak, hatékonyak, és képesek a döntéshozatalra összpontosítani. Ez az első feladat. A következő pedig az, hogy meg teremtsük a valódi pénzügyi alapokat az EU politikai prioritásaihoz. Elszigetelt derülátó jelentéseket hallhattunk egyes országokból, egyes gazdasági ágazatokból, de véleményem szerint a gazdaság az európai polgárok egyik fő aggája még mindig. Egy augusztusi felmérés azt mutatja, hogy minden harmadik állampolgárt aggasztja a stabilitás hiánya, a szociális bizonytalanság, a munkanélküliség, illetve attól is tartanak, hogy elveszítik munkájukat. A gazdasági recesszió és az ebből származó feszültségek az egyik legfájdalmasabb problémát jelenten, jelentik az EU kormányok számára. Az is világos, hogy ilyen körülmények között a reálgazdaság fellendítése a jövőbeli költségvetés egyik legfontosabb feladata. Ehhez azonban forrásokra van szükség. Ahogyan a szerepel egyébként az EU gazdaság fellendítési programjában is, ugyanis itt nem csupán arra van szükség, hogy a válság következményeit enyhítsük, hanem meg kell teremteni az előfeltételeket arra, hogy a lehető leghamarabb megtapasztaljuk a fellendülést, és a strukturális reformokat is megfelelően pénzügyileg alátámasszuk. A költségvetésnek biztosítani kell azt, hogy az elméleti lehetőségeket valódi munkává alakítsuk át. Az én véleményem az, hogy nem csupán pénzügyi alapokat szeretnék hozzárendelni az célkitűzésekhez, hanem segíteni is akarok annak érdekében, hogy az alapok gyors felvétele megvalósulhasson. Ugyanis kevés az idő. A válsággal szembenézve azok, akik az európai projekteket beindítják és végrehajtják, költségvetési támogatást igényelnek. Ezt figyelembe véve késedelem nélkül kell megáll, megoldásokat találnunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a pénzáramlást Brüsszelből a végcélhoz. Azt hiszem, hogy ezt a folyamatot fel kell gyorsítanunk, ezért tehát igyekszem biztosítani azt, hogy a pénzügyi, illetve a finanszírozási mechanizmus a lehető legjobban működik. Ezen kívül pedig meg vagyok győződve arról, hogy még mindig vannak forrásaink, és lehetőségekkel is rendelkezünk, hogy a költségvetési rendelet intézkedéseit javítsuk. Tehát egyszerűsítsük azt, és a pénzügyi fegyelem, az elszámoltathatóság, az átláthatóság, az egyszerűség elveit figyelembe vegyük az EU alapok adminisztrációja, kezelése és ennek egyszerűsítése, főként itt a strukturális alapokra gondolok, ez az egyik legfontosabb prioritásom, ez volt az egyik legfontosabb prioritásom pénzügyminiszterként. És azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy nagyon sok sikeres megoldást találtam. Ez lesz az egyik fő szempontom egyébként a bizottsági munkám során is. Az EU költségvetési reformjához illetve annak javításához való hozzájárulás az egyik legfőbb, leginkább megtisztelő feladat számomra, és az egyik legnagyobb kihívás is. Azt gondolom, hogy a hozzáadott érték elvét kell alkalmaznunk, és ez pedig a Zsüsztröt téves ideológiáját megszüntethetné, amely egyszerűen nem összeegyeztethetetlen a költségvetési misszióval és a közösség elveivel sem. Úgy gondolom, hogy ez politikailag rövidlátó megközelítés, hogy vissza akarom kapni azt, amit befizettem, ezt fel kell váltanunk azzal, hogy az európai befektetések az európai polgárokat szolgálják. Ugyanis a legnagyobb hatékonyságra kell törekednünk, így módon pedig sokkal célzottabban kell összpontosítanunk a legfontosabb kérdésekre, gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, EU energiabiztonsága, éghajlatváltozás, a közösség, az európai közösség, mint globális szereplő. Ezek a legfontosabb szempontok a költségvetési reformról szóló politikai vitákban is, és a fő prioritások között kell szerepeljenek. Ami pedig a költségvetési jövedelem struktúráját illeti, itt a befizetések átlátható, igazságos rendszerét kell alkalmaznunk. A múltban egy nagyon bonyolult rendszer volt, került alkalmazásra, amelyeket a kivételek és mentességek átláthatatlan hálózata irányított de véleményem szerint jelen pillanatban egyszerű és rugalmas finanszírozási mechanizmusokra van szükségünk. Ugyanis egy olyan költségvetést kell létrehoznunk, amely a jelenleg folyamatosan változó környezet kihívásaira választat. Érthető, hogy a költségvetési reform nagyon hosszadalmas lehet, de azt remélem, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy ezt és egyéb más fontos kérdéseket is megvita, támogassunk a jövőben, mint például az EU finanszírozási rendszerét. Én az Európai Parlamenttel és a Költségvetési Bizottsággal együttműködve kívánok dolgozni, ugyanis ez a bizottság az, amely segíthet abban, hogy az EU, hogy az EU jövőjét általánosságban is kialakítsa, figyelembe véve a költségvetési kérdéseket elsősorban. Várom ezt az együttműködést, várom az önök kérdéseit is, köszönöm figyelmüket és a rám fordított időt. Bien, je vous remercie de... Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm ezt a rövid, de rendkívül tartalmas tennivalóval teli anyagot. Ahogy említettem, először a koordinátorok kapnak szót, nem kötelező, de ha kívánnak hozzászólni, akkor megkapják a szót, és úgy látom, hogy Súrján úr rendkívül türelmetlenül várja, hogy szólhasson, parancsoljon. No, I am very patient, Mr. Chairman. Nagyon türelmes vagyok, elnök úr. Annyi fogok felszólalni, mert úgy vélem, alapvető joga minden európai polgárnak az európai intézmények keretében, hogy saját nyelvén szólaljon fel. Gratulálok önnek, hogy a nyelvén szólt, és én is magyarul folytatom. Emelni a biztos jelölt úrnak azt a eh, mondatát, hogy a józan észre kell támaszkodnunk. Ez a józan ész az én számomra, mint a 2010-es költségvetés raportőre számára azt is jelenti, hogy az új feladatokhoz új pénzeket, új forrásokat is kell találni. Ebben a bizottság általában partnerünk szokott lenni. je vous interromps. Elnézést, kedves kollega, megszakítom önt, mert valami gond van a francia tolmácsolással, ami általában kiváló, most is az, de van valami háttérzaj. Azt hiszem a Portugálnál ugyanez a helyzet, mint hogyha Jean Sebastian Bach orgonálna itt. Úgyhogy inkább Lászlót szeretnénk hallgatni, nem pedig Bachot most. Köszönjük a technikusoknak, parancsoljon. László, a szó. Uh, now I, I can try to, to go ahead. Mehet? Folytathatom? Próbáljuk meg? Uh, tehát én azt remélem, a... Voilà, c'est réparé, ça marche. Merci. Azt remélem, hogy komoly partnert találunk a bizottságban abban, hogy az új feladatokhoz megfelelően új forrásokkal is rendelkezzünk. Szeretném kiemelni az energiabiztonságról elhangzottakat, és ebben is a parlament oldaláról a legjobb együttműködést képzelem és látom. Nagyon izgalmas kérdést érintett a biztos úr, nyilván a következő hónapokban ebben nem tudunk előbbre menni de hát reméljük hogy később is lesz idő evvel foglalkozni a bevételek rendszerének igazságosabbá és egyszerűbbé tétele. ezek olyan dolgok amelyek az elnök úr a, már a bizottság elnökének nagyon sok munkáját nagyon sok munkát jelentett a múltban és azt gondolom hogy a jövőben is a parlament végre szeretne eredményt elérni mert nagyon sokat beszéltünk a saját források rendszerének a modernizálásáról de nagyon kevés eredményt értünk eddig el. végül nem akarom az időt nagyon húzni gyors válaszokat gért vagy emltett a biztos jelölt úr azt hiszem ez az egyik legnagyobb nehézségünk. a parlament túlságosan nagy nemcsak a parlament az egész unió nagyon nagy és nehezen tud az új kihvásokra gyors válaszokat adni. Minden olyan lépés, ami ezt előbbre viszi, az a parlament részéről örömmel fogadtatik, és eh, azt remélem, hogy itt tényleg lesznek eredményeink. Tehát még egyszer gratulálok a, az anyanyelvhasználatért is, meg persze a közvetlen kommunikációra szolgáló más nyelvekhez is, és elnök úr, ha megengedi itt az anyanyelvhasználat kapcsán, még azt megemltem hogy köszöntsük szlovák kollégáinkat nemzeti ünnepük alkalmával. Köszönöm a figyelmet. Très bien. Merci, chers collègues. Nous nous associons à vos félicitations. Nagyon köszönöm. Még egyszer gratulálunk szlovák kollégáinknak. Szemete úr pedig tudja, hogyha Súrján úr jóváhagyását akarja, meg kell, hogy tanuljon magyarul is. Ferm úr szeretne hozzászólni most. Tack så eh, Jag heter Göran Ferm, är eh, svensk ledamot och ny samordnare. Köszönöm szépen, Göran Ferm vagyok, svéd képviselő és a szociáldemokrata frakció koordinátora. Szeretném üdvözölni Önt itt az Európai Parlamentben. Nagyon örülök, hogy itt láthatom Önt, Semete úr, és Ugyan észrevettem, hogy csak néhány hónapra korlátozták mandátumát, de azt gondolom, hogy mégiscsak fontos politikai kérdésekről szólhatunk, ugyanis az írásos válaszait átolvastam, illetve kitűnő néletrajzát szintúgy, ön közgazdász volt, aztán pedig pénzügyminiszter, ez kitűnő, de kérdéseink vannak. Nem szabad elpazarolnunk az időt, ugyanis néhány fontos döntésre szükség van, ami a 2010-es költségvetést illeti. Ön szólt arról, hogy mennyire fontos Az Európai Unió határozott szerepe a gazdasági válsággal való szembeszállásban, és hallottunk a gazdaság fellendítési tervről, tudunk annak létezéséről, de még nincs meg ennek a finanszírozási lehetősége. Körülbelül 2,4 milliárd eurós hiányunk van a gazdaság fellendítési tervben. Azt hiszem, ez lenne a legkeményebb kérdésünk az ön számára. Gondolkozott-e azon, hogy valamilyen megoldást találjon erre? A bizottságnak van elképzelése arra vonatkozóan, hogy ezt a konfliktust megoldja a gazdaság fellendítési terv tekintetében? És nem csupán a gazdaság fellendítési tervről szólnék, hanem arról is, hogy a mikrofinanszírozási lehetőségeket biztosítsák. Tehát a következő kérdéssel élnék. Ez inkább egy hosszú távú perspektívát jelentően szólt arról, hogy a félidős értékelés hogyan alakul, félidős értékelése, és még nyár előtt az Európai Parlament egy jelentést fogadott el, Bőge úr jelentését, pont erről a félidős értékelésről. És szeretném tudni, hogy mi a vélemény erről, ugyanis te asszony eléggé messzire jutott az előkészítési munkák tekintetében, hogy erre a félidős értékelésre egy javaslatot nyújtson be, és itt a parlamentben pedig nagyon gyakran említettük, hogy a külpolitikára, a négyes címsorra nincs elég finanszírozás, nincs elég rugalmasság, rendszeresen foglalkozunk olyan problémákkal, mint például a Galileo, a Technológiai Intézmény, Intézet. Tehát ezek a problémák újra és újra felmerülnek, nincs elég időnk, Úgyhogy szeretném, hogyha szólna néhány szót először is az időzítésről. A bizottság mikor fogja bejelenteni javaslatát a félidős értékelésre vonatkozóan, és talán néhány szót szólhatna a politikai prioritásokról, és nagyon szépen köszönöm. Eh, merci, mon cher collègue. Nagyon köszönöm, kedves kollega. Továbbra is a koordinátorok nevében Salvador Garriga következik. No está. Nincs itt. Úgy tűnik, hogy nincs itt. Ö, madem. Na se baj, akkor Jence asszony következik. Tak, fogom, formand. Jamen, jeg vil som uh, øh, alde Köszönöm szépen. Az ALDE koordinátoraként szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött hozzánk, és elmondta ezt a néhány szót itt előttünk a mai napon. Úgy gondolom, hogy rendkívül konstruktív elképzeléseket fogalmazott meg bevezetőjében ma előttünk. Engem ugyanazok a kérdések érdekelnek leginkább, mint amit az előttem szóló említett. A rugalmasság az Európai Uniós költségvetésben, hiszen ez tényleg nagyon fontos kérdés. Aktuális kérdés, égető kérdés. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a bizottság, és többek között Barózó úr is, hogyan akartak gyorsan reagálni a világban zajló változásokra, gazdasági jellegű változásokra. És végül is azt tapasztaltuk, hogy ez egyáltalán nem volt könnyű, mert az európai költségvetési rendszer nem eléggé rugalmas. Nagyon jó rendszer, amikor a több éves programokról van szó, de amikor valamilyen váratlan esemény következik be, akkor szinte lehetetlen bármi konstruktívat tenni, úgyhogy szeretnénk tudni azt, hogy ön mit szándékozik tenni a rugalmasság érdekében. A 2010-es költségvetés vonatkozásában hogyan lehet majd megtalálni azokat a forrásokat, amelyekkel újra fel lehet majd vendíteni az energetikát. Mindenki nagyon jónak tartja ezt a tervet. Ott van az új kiótói terv. Mindez nagyon fontos. Az Európai Unió is szeretne erőfeszítéseket tenni, úgyhogy szerintem be kell fektetnünk az infrastruktúrákba. Na de honnan szerzünk ehhez pénzt? Erre a kérdésre még nincs válasz. Aztán ott van a külpolitika területe. Ott is új események, fejlemények ö, tapasztalhatók, főleg Palesztinában. Ö, ott van például a béke folyamat finanszírozásának kérdése. Ö, önnek mik a hosszú távú céljai például? Mert minden évben meglepetésként állunk szemben dolgokkal, amiket nem terveztünk be a költségvetésbe. Hogyan lehetne ezt jobban megszervezni? A továbbiakban biztos úr, biztos jelölt úr, mi a véleménye a Lisszaboni folyamat, a Lisszaboni szerződés végrehajtásáról? A 2010-es költségvetéssel kapcsolatban ö, megszületett a megegyezés, a korábbi törvények értelmében fogunk eljárni, még nem a Lisszaboni keretek között. De talán valamilyen új alapokra kellene ezt helyezni, új játékszabályoknak megfelelően. Ön miket fog kezdeményezni az ősz során, hogy ezekkel a kihívásokkal szembenézhessünk. Különös tekintettel gondolok itt a Lisszaboni szerződés elfogadására. Mit jelent ez majd számunkra költségvetési szempontból, és milyen ütemezésben gondolja mindezt elvégezni? Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm, kedves Ann, Helga Trüppel következik. Köszönöm, elnök úr. Magam is anyanyelvemen szólalok fel, Először is szeretném megköszönni a biztos jelöltnek a hozzászólását. Én, mint zöld koordinátor, talán nem meglepő számára, afelől érdeklődnék, hogy a pénzügyi válság és általában reálgazdaság válsága fényében hogyan tudunk az éghajlatváltozás kihívásaival szembenézni. Egyrészt a 27 tagállam kormányait kéne, hogy foglalkoztassa ez a kérdés, és kellene, hogy központi kérdés legyen, másrészt központi kérdésekkel legyen az európai költségvetésnek is. Ma nem beszélgetünk arról, hogy az elmúlt öt évre mik az, a tervei, hanem leginkább az elkövetkező hónapok terveit kell, hogy firtassuk, illetve a 2010-es költségvetés ügyét. Ha strukturális alapok végrehajtása kapcsán és a 2010-es költségvetés költség végrehajtása révén meg kellene próbálnunk ezt minden inkább ökológiai ö, célokra költeni, a fenntartható ö, fejlődés, a fenntartható épület ö, szanálás és a fenntartható energiapolitika céljait ö, a rangsor élére téve. ön szerint ö, képesek leszünk -e erre a korrekcióra? Ugyanakkor, ha komolyan veszem azt, amit mondott az imént, és hogy a válság kívásait másképpen kívánják az éghalat változással kapcsolni, összekapcsolni, az energiaellátás kérdésében hogyan lehetne a támogatásokat sokkal célzottabban ö, kiadni, például a biológiai bioenergia, a különféle zöld erőművek, vagy a, a való működő erőművek említhetném, mint konkrét célokat. És vajon ön azzal a koncepcióval, amelyet a zöldek, a Green New Deal néven foglalt, fogalmaztak meg a kampány során, képes azonosolni, és többet ők szánnak, szállnak kiadni az Erasmus ösztöndíjakra, és általában a képzésre, kutatásra, hiszen kulcsfontosságú hogy az európai fiatalokat jobban tudjuk képezni, a munkahelyek, új munkahelyek teremtődjenek új ágazatokban, és a nemzetközi piacokon, a globális piacokon esélyünk legyen, hiszen Kínában éppen csak most nyílik meg a, a környezetbarát technológiákra vonatkozó piac, és ez hatalmas lehetőségeket rejt magában, ezt ki kellene aknáznunk, és ehhez szükséges az oktatás és képzés. Köszönöm, kedves Hága! megállapítom, hogy a koordinátorok rendkívüli formában tértek vissza a szabadságról, és emlékeztetni kívánok mindenkit a következőkben arra, hogy Szemeta úrnak, Ribaszkejté asszony mandátumának végét kell, hogy átvegye. Elképzelhető, hogy majd fontos szerepet kell, hogy vállaljon a következő bizottságban. Ha pedig ez így lesz, akkor majd, ha eljön ez a pillanat, valódi meghallgatáson kell majd, hogy részt vegyen. Pillanatnyilag csak arról van szó, hogy a mandátum végét vegye át. Úgyhogy a parlamenti első olvasat, az egyeztető tárgyalás a tanács és a parlament között, tanácsi második ö, olvasat és ö, parlamenti második olvasat ö, az, amik ö, következnek a 2010-es költségvetésben valószínűleg vannak olyan kollégák, akik a költségvetési politikáról kérdezik szemet a urat, a 300 milliárd eurós költségvetésről. Nyilván van válasza erre a kérdésre, de azért emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy egy kicsit szerényebbek most a kihívások előttünk a mai napon. Portász úr, az utolsó koordinátor, aki szót kért, és örömmel meg is adom neki a szót. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem a 2010-es költségvetésről szólni, illetve kérdezni, és még e, így is tisztában vagyok azzal, hogy a biztos úr helyzete egyáltalán nem egyszerű, ugyanis tulajdonképpen már egy száguldó vonatra kellett felszállnia, és átvenni az előző biztosasszony szerepét. De azt hiszem, hogy eléggé jól végezte munkáját, ugyanis a költségvetési aspektusokat összekapcsolta a jelenlegi válsághelyzettel, és azt hiszem, hogy itt föl kell ismerni azt, ahogy ő, ő is említette, hogy ambiciózus elképzeléseket helyezünk most előtérbe. Szerintem ez az egyik olyan pontja a költségvetési előtervezetnek, amelyet a legnehezebben tudok értelmezni. Ugyanis úgy látom, hogy ez a 2010-es költségvetés mégsem reagál eléggé érzékenyen a jelenlegi gazdasági válságra. Azt hiszem, hogy nem fordít kellő figyelmet az országok helyzetére, a lakosság helyzetére. És azt is látom, hogy ez a költségvetési előtervezet nem rendelkezik megfelelő mozgástérrel, nem foglalkozik elég eleget például az innovációval. Mi az európai lakosság képviselői vagyunk, és nem szabad ezt a körülményt figyelmen kívül hagynunk. Hogyan lehetséges az, hogy a válság kellős közepén az Európai Unió így viselkedjen? Hiszen vannak olyanok, akik elszenvedik a válság következményeit, hát mit tesz értük az Európai Unió, az európai költségvetés? Munkahelyteremtés területén, a szociális területen 0,5%-os növekedést ír elő ez a költségvetési előtervezetet. Ez gyakorlatilag zéró növekedés. A jelenlegi árakon ez egy értelmezhetetlen jelzés. Ezt a jelzést adjuk a lakosságnak, szerintem ez teljesen hibás válasz. Mindenki elismeri tehát, hogy ez a jelenlegi válság egy világválság, egy globális válság. Ez érint minket, de a világ többi országait ugyanúgy és az is, hogy más országok hogyan lépnek ki a válságból, ezek az intézkedések minket is befolyásolnak. Tehát én egyszerűen nem értem, hogyan lehet az, hogy az Európai Unió, ami egy globális szereplő, egy költségvetést készít, hogyha elolvassuk ezt az előtervezetet, akkor az egyetlen célja az az, hogy az egyensúlyt megteremtse. Én pedig állampolgárként egy második ellentmondást is tapasztalok. Ugyanis ugyanazokat a számadatokat tartja fenn, ami az előző költségvetésbe szerepelt, aztán pedig jön a harmadik ellentmondás, az adminisztratív kiadások 2,1%-os növekedést tapasztalhatnak. 2,1%-os növekedés. és egyéb fontos területeken pedig csupán 0,9%-os a növekedés. Úgyhogy a jelenlegi válsághelyzetben nagyon sok állampolgár egyértelmű nehézségekkel néz szembe, és azt szeretném, hogyha a három intézmény olyan adminisztratív költségnövekedést alkalmazzon, mint a bizottság a 0,9%-os adminisztratív költségnövekedés, ne pedig a 2,1%-osat. Nekünk, európai képviselőnknek az Európai Parlamentben azon kell dolgoznunk, hogy költségeinket, adminisztratív költségeinket csökkentsük, hiszen ezek nem annyira fontos sürgős kiadások. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Nem tudom, hogy Semetá úr válaszol majd eh, az utolsó kérdésére, van egy ilyen gentleman's agreement, amit eh, eddig is alkalmaztunk, de minden esetre eléggé eh, hatásos a megjegyzése, úgyhogy lesz majd még nyilván alkalom arra, hogy újra megfogalmazza, akkor majd, eh, hogyha parlamentünk bürójának képviselői jelenlétében a 2010-es parlamenti költségvetés tervezetet fogjuk vizsgálni. Addig azonban Salvador Garriga újra megjelent, aki korábban már szót kért, kiment, de végül is visszajött. Salvador, szeretnél újra szót kérni, mint koordinátor? Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden fogok szólni, mert a kollégáim tulajdonképpen már nagyon egyértelműen megfogalmazták, hogy mire törekszünk. Szemete úr, én is szeretném önt üdvözölni. Azt hiszem, hogy szándéknyilatkozatát meghallgatva a kérdésekben talán nem is mehetünk jobban bele a részletekbe, ugyanis még nem feltétlenül van ön abban a helyzetben, hogy választ adjon nekünk a konkrét kérdésekre. Azt láttam, hogy arra törekedett, hogy azokat a témákat fogalmazza meg, azokat emelje ki, amelyekkel kapcsolatban a Költségvetési Bizottság eléggé ellenségesen viselkedhetett az elmúlt években, úgyhogy gratulálok önnek, Szemeta úr, ugyanis a szövegében, beszédében pontosan a mi agájainkkal foglalkozott, főként például azzal, hogy mennyire fontos megmagyarázni ezt az ellentmondást, hogy meg kell erősíteni a gazdaságot, ugyanakkor viszont kudarcot vallottunk a tanácssal való tárgyalások során a gazdaságfellendítési terv alkalmazásának tekintetében. Másrésztről pedig beszédében megemlíti azt is, hogy mennyire fontos a költségvetési fegyelem, az átláthatóság és az elszámoltathatóság, valamint az egyszerűség fenntartása. Teljes mértékben egyetértünk, biztos vagyok abban, hogy biztos úrnak elegendő érve lesz majd, hogy meggyőzze a tanácsot arra, hogy a pénzügyi költségvetési fegyelem politikáját érvényesítse. Végezetül pedig az utolsó koordinátor kérdésére reagálva az európai baloldalt képviselő kolléga után el kell mondanom, kiemelném én is, hogy a költségvetésben azért nagyobb rugalmasságra lenne szükség, és a rugalmasságnak pedig a költségvetés felülvizsgálatából kell származnia. Én ahhoz ragaszkodnék, biztos úr, hogy a Költségvetési Bizottsággal való kapcsolatainak a sarokköve az lesz, hogy a költségvetési felülvizsgálat megvalósítása mennyire gyorsan történik, hiszen ezt valamennyi intézmény, de főleg az Európai Parlament nagyon türelmetlenül várja. Azt hiszem, hogy ezekben a nehéz hónapokban önnek különösen fontos szerepe lesz. Köszönöm, Salvador. Minden koordinátor szólt, tehát hatan ö, kértek szót még, és itt most le is zárnám a hozzászórók listáját, azért, hogy Semetá úr válaszolhasson is. Először Liberácki úré a szó, a Kokobú képviseletében Heimer Bőge, Paleszkis úr, Ingeborg Böszge Gottmanis úr és Odi úr kapnak majd szót. Ezzel lezárom a hozzászólók listáját, és Liberácki alelnök úr é a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a biztos úr egy nagyon gazdag programot terjesztett be, úgyhogy ez nem két-három hónapra vonatkozik, hanem tulajdonképpen egy teljes bizottsági ciklusra. És nagyon nehezen tudom elhinni, hogy csupán két-három hónapról van itt szó. Biztos úr, nem szeretnék túl hosszan szólni, de szerettem volna azért a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság nevében megemlíteni, hogy a költségvetés egyensúlya, a kiadások rugalmassága közötti egyensúly megteremtése mennyire fontos, illetve, hogy a kokobú és annak jelentéseiben ez milyen módon jelenik meg. Tisztelt biztos jelölt úr, szeretném, hogyha figyelembe venni azokat a nehézségeket, amelyek ezen a területen felmerülhetnek. Például, hogyha formális szempontból megvizsgáljuk a fegyelem kérdését, illetve az allokált pénzügyi eszközök felhasználásának módját ha ezeket megtekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy megvannak a léteznek ezek a pénzügyi eszközök, de végül nem mondják meg, hogy a célkitűzéseket sikerült ezekkel megvalósítani. Vannak olyan területek, ahol nagy a homály, és azt hiszem, hogy ez eléggé sokszor elő is fordul. Például a fejlesztési alapból nyújtott segítségeknél de nem csak itt, hanem más helyzetekben is, például ami az alapok felhasználását illeti egyéb területeken. Tehát biztos úr, megpróbáljuk ezt az egyensúlyt megvalósítani a között, hogy mit, amit eldöntöttek, és amit a valóságban megvalósítanak. Én is ezt nagyon fontosnak tartom. Azért szerettem volna ezt elmondani, ugyanis az elfogadható hiba határ, amelyet egyébként a szembevőszék is meghatározott, ezt a hiba határt túllépjük. És gyakran nem kapjuk meg a megfelelő információkat. Miért voltak ezek a különbségek, a hiba határt meghaladó különbségek? Mekkora volt ez a különbség, és miért valósult meg? Ehhez pedig átláthatóságra van szükség kétség nem fér hozzá. Egyszerűsítésre van szükség, Ön is az egyszerűséget említette, de azt hiszem, azt is el kell ismernünk, fel kell ismernünk, hogy az egyszerűsítés, illetve a túlzott egyszerűsítés között azért vannak különbségek. Hogy az előirányzatok hatékonyak legyenek, legyen átláthatóság, és ezzel kapcsolatban kell megtennünk mindent. A kokobó nyilvánvalóan elsősorban erre összpontosít. Még egyszer köszönöm, és gratulálok a lenyűgöző önéletrajzához, köszönöm szándéknyilatkozatát, és igyekszünk a kokobu szempontjait a jövőben is érvényesíteni. Köszönöm még egyszer elnök úr és Szemete úrnak is köszönöm. Merci, monsieur le vice-président. Köszönöm, alelnök úr. Reimer bőge következik. Köszönöm, elnök úr. Voltak épp éppen két téma, komplexum érdekel engem, illetve Semetor, mint pénzügyminiszter annak idején foglalkozott a strukturális alapok végrehajtásával, azon, azok egyszerűsítésével. A parlament korábbi ciklusában is sokat dolgoztunk a teljes strukturális illetve szociális alap és az egyéb alapok végrehajtásának egyszerűsítésével, és azt is megállapítottuk, hogy a végrehajtásban hatalmas késedelmek tapasztaltók egy sor tagállamban. Mennyire veszi ön komolyan, mint új biztos, venné bizt, komolyan ezeket a e feladatokat, és az egyes szakterületeket felelős kollégáival, valamint az illetékes főigazgatókkal mennyiben volna képes előmozdítani tényleges egyszerűsítését a programok végrehajtásának a jelenlegi időszakban, meg mennyire tud előkészíteni a következő időszakra vonatkozó egyszerűsítését ezeknek. Liberacki úr a, a Kokubo nevében szólalt fel, amire én emlékszem a, a számbevőszék rámutatott arra, hogy ezen programok esetében rendszer jellegű hibák is nagyon gyakran fellépnek, amelyek pusztán és egyszerűen a végrehajtási szabályok túlzott bonyolultságából adódnak és a parlament sem volt mindig vétlen ezen szabályok kialakításában. Véleményem szerint az első, ez év, első évében tartott meghallgatások során azt tűnt ki, hogy egyes főigazgatóságok nem egészen világosan értik azt, hogy mennyire sürgős cselekedni valót és feladat ez az Európai Bizottság számára, és milyen hatalmas súlya van ennek, és azt sem látták be pontosan, hogy e támogatási programok végrehajtása milyen bonyolult eljárásoknak való megfelelést követel meg a, a kedvezményezettek felé részéről. Új biztosként mit tenne ezekkel a dolgokkal? Másodszorban említette, hogy március 31-én e, elfogadásra került egy időközi e, áttekintésre vonatkozó e, döntés született, és az éves költségvetési eljárásban is több rugalmasságot vezetnének be, illetve a tartalékok felhasználását rugalmasabbá tennék. A jelenlegi ö, hiányosságok, a pénzügyi tervezésben való hiányosságok mennyiben volnának ledolgozhatóak, illetve a jelenlegi javaslatok alapján hogyan lehetne egy erőteljesebb demokratikus legitimitás alapját megteremteni, és így az öt éves időszakon túlmutatóan tervezni. Ön szerint a jelenlegi bizottság az ön felelősségének időszakában tehetne-e már erre vonatkozó javaslatokat, vagy ez inkább a következő bizottság feladata volna, és hogyan használná fenn a még fennálló időt 2009 végéig, az intézményközi megállapodás felülvizsgálatára és a, a e, e témára vonatkozó javaslatok megtételére. Ezek persze lehet, ezt lehet politikai vagy technikai szempontból, szakmai szempontból megközelíteni. Egyfajta kontinuitásra, folyamatosságra van szükség, és az újonnan megerősített e, biztos, még ha rövid ideje is van a következő bizottság felállásáig, mégis az új felhatalmazása révén talán képes lehetne arra, hogy e, lépéseket megtegye, és rendkívül tanulságos volna számunkra, hogyha az új biztos, vagy az így megősített biztos erre vonatkozó gondolatait meghallgathatnánk. Köszönöm szépen, Rajmer. Paleszki szól. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt úr. Szeretnék minden jót kívánni önnek, amikor majd ezt a nagyon nehéz helyet foglalja el a nagyon nehéz időkben az európai közösségben. Én is anyanyelvünkön, litvánul szeretnék föltenni önnek egy kérdést a litván helyzetről. A tavalyi év végén az újonnan megválasztott litván parlament, illetve az a kabinet, amelynek ön is tagja volt, egy rendkívüli ülésen, egy éjszakába nyúló ülésen döntéseket hozott a litván adók növeléséről. A helyzet ugyan nem változott egyik napról a másikra, és a döntés értelmében GDP, a litván GDP az elkövetkezendő negyed évben szinte 20%-ot esett vissza, sajnálatos módon. Ön szerint történt-e valamilyen hiba a reformokban? Azért, hogy európai szinten elkerülhetők legyenek a hasonló hibák. Köszönöm. Elnök, köszönöm ez a kérdés inkább a volt pénzügyminiszternek szólt, mint a jövőbeli biztosnak. Ingeborg Glessler. Köszönöm, elnök úr. A Reimer bőge által felvetett témát szeretném vinni. 2006-ban a költségvetési, a Kokubu és a Kobu a bizottságok a költségvetés végrehajtására vonatkozó egyszerűtési javaslatokat tettek ugyankor ezek a javaslatok visszautasításra találtak. A kérdésem az, hogy milyen egyszerűsítési pontokat vezetnének be a következő jövőben, hogy jobban tudjuk felhasználni az, adó, az adókból származó eszközöket. A, hogyan látja a jövőbeli feladatait az Európai Uniónak, e növekvő feladatokat a humanitárius segélyek és a fejlesztési segélyek tárgykörében az Európai Unió feladatai általában növekednek a külügyek területén, ugyanakkor az Európai Bizottság új eszközöket, forrásokat nem jelölt meg ezen feladatokra. Lesznek erre vonatkozó javaslatok, mert az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatai eléggé visszafogottaknak tűnnek. Hozzászólásában is szólt ezekről a kérdésekről, az egyszerűsítés, az átláthatóság fontosságáról helyén való volna, ha kifejtené pontosan mit ért ez alatt. A költségvetési szabályokat alapvetően kellene egyszerűsíteni és csökkenteni ezeket. A strukturális alapokra vonatkozó szabályozás tárgyában is rendeztünk meghallgatást, ott is felmerült a kérdés, hogy megírható volna-e egy olyan szabálykönyv, gyűjtemény, amely az egyszerűs, az tehát szabályokat tartalmazná. Ez nagyon egy lépés volna a kedvezményezettek és a végrehajtásban résztvevők számára. A több éve kéri a KOBU a az Bizottságtól azt az elemzést, azt a screeninget, amelyet április 30-ára tűztek ki legutoljára, és ezek az elemzések azt mutatják, hogy az Európai Bizottságban foglalkoztatottak 50%-a külső alkalmazásban van. A másik 50%-ra vonatkozóan felmerül a kérdés, hogy a végrehajtás és ellenőrzés a a tagállamokban mennyiben történhet meg. Ezeket a folyamatokat önök így akarják fenntartani, vagy valamilyen módosítást terveznek, valamilyen módosítást. A harmadik terület pedig egy, a Költségvetési Bizottság az elmúlt ciklusban hozott döntését illeti. Egy sportcentrumra vonatkozó döntésről van szó, amely 1,5 millió eurót bocsátott rendelkezésre a bizottság a felújításra. Az, a döntést nem pontosan tartották be a végrehajtásban, ennek ellenére fenntartják az, ezt 1,5 millió euróra vonatkozó tételt. Hát igen, erre az utolsó kérdésre majd a következő olimpiai játékok során kapunk választ. Godmanis úr kért még szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném köszönetemet és csodálatomat kinyilvánítani Semete úr felé, hogy ilyen bátor, hogy átvállalta ezt a feladatot, ezt a posztot, épp most ebben az időszakban. Három kérdést szeretnék neki feltenni. Strasbourgban az első parlamenti ülésen, júliusban Frederik Reinfeld megemlített egy mondást, egy mondatot, ami nem túlságosan népszerű, mégpedig azt, hogy elérkezett az idő, hogy a közfinanszírozást megvizsgáljuk az egyes tagállamokban. És visszatérjünk a Maastrichti kritériumokhoz és a stabilizációhoz. A jelenlegi gazdasági helyzet, amikor a költségvetési hiány az egyes európai országokban növekszik, Ezzel kapcsolatban tulajdonképpen egy kérdésem lenne. Semeta úr, önnek mi a hozzáállása azzal kapcsolatban, hogy egy szimbolikus jelet küldjünk a tagállamok felé, hogy az Európai Bizottságnak csökkentenie kell saját költségvetését is. A másik kérdés pedig, a költségvetési intézkedésekkel, illetve az adóintézkedésekkel kapcsolatos. Ugyanis jelen pillanatban lehetőség van arra, hogy a válság kérdéseket megoldjuk, és adó kérdéseinket egyaránt, de mi magunk tegyük ezt meg. És ez természetesen az Európai Unió országai között nagy különbségeket támaszt. A harmadik kérdés pedig talán nem is annyira a Költségvetési Bizottságra vonatkozik, de olyan kérdés ez, amely arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne befolyásolni a költségvetés alakulását. Illetve az egyes valuták árfolyamát a nem eurozónába tartozó országokban illetve a különböző intézmények és az LKB e segítségét hogyan lehetne felhasználni, hogy megtartsuk ezeket a valutár folyamokat. Az utolsó kérdésem pedig szintén nagyon fontos, amennyiben a Lisszaboni szerződés érvénybe lép, Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban Griboszkájte asszonytól kapott-e valami segítségnyújtást, iránymutatást, hiszen akkor más intézkedésekre, más eljárásra lesz szükség. Lesz egy átmeneti költségvetésünk, annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződés támasztott a helyzethez alkalmazkodjunk. Ugyanis jelen pillanatban, ha jól értem, akkor a 2010-es költségvetést még a korábbi elveknek megfelelően készítjük elő. Köszönöm. Oui, merci, mon Köszönöm szépen, kedves kollega. Ami az utolsó megjegyzést illeti, Kodmanész úrnak, illetve az új kollégáknak is azt szeretném elmondani, hogy tehát az utolsó megjegyzéséhez kapcsolódva, szeretném az új kollégáknak elmondani, hogy tavaly tavasszal a három közösségi intézmény megállapodott abban, hogy előkészít és jóvá hagy egy költségvetést 2010-re, mégpedig úgy, hogy nem veszi figyelembe azt, hogy mi történt a Lisszaboni szerződése. Először is azért, mert még nem tudták, hogy mi fog vele történni, másrészt pedig azért, hogy ne ö, a, a, adjanak olyan téves elképzeléseket olyan országoknak, akik még nem fogadták akkor el, mint például Írország, hogy ezt már elfogadottnak tekintik. Tehát az első olvasatban a miniszter tanács elfogadott valamit, és mi is ezt fogjuk megvizsgálni októberben nevezetesen figyelem, a Lisszaboni szerződés figyelembevétele nélkül. Persze, ha jövőre azt kell alkalmaznunk, akkor kiegészítő költségvetésre kell ö, majd koncentrálnunk. E, Semetá úr nyilván erről majd elmondja véleményét. Végezetül Jean-Pierre Audi úr, a Kokobu második alelnöke. Köszönöm, elnök úr! Biztos úr, még egyszer gratulálok önnek, én is. Három kérdésem lenne. Mi a véleménye a költségvetés végrehajtásáról, mert ezen gondolkodunk mi a kokobun belül, tehát a minőségét, illetően a végrehajtásnak, mert 13 éve állandóan negatív dasszal kell szembenéznünk az éves költségvetésben. A második kérdésem kicsit konkrétabb, szakmai jellegű. A konszolidált könyvekben 2008. decemberében olyan adóságok is voltak az Európai Uniós munkatársakkal szemben, ami 37 millió, de ugyanakkor a tagállamokkal szemben ezt nem veszük be a költségvetésbe, mert ők garantálják ezeket a számokat és aztán így negatív az eredmény, ami egyáltalán nem jó képet fest rólunk. Tehát önnek mi a véleménye erről, tudván azt, hogy a parlament megszavazott egy olyan állásfoglalást, hogy egy tanulmány készüljön erről. A végső kérdésem, biztos úr, a következő. Amikor az uniós befektetési kapacitásokat vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy eléggé gyengécskék ezek, mégpedig akkor, amikor egy kicsit lendületet kellene adnunk gazdaságainknak az Európai Unió területén. Az Európai Befektetési Bank úgy értékelte, hogy nem használjuk ki a lehetőségeinket. Nagy többségben megszavaztuk azt, hogy jöjjön létre egy befektetési sor az európai költségvetésben, ami a működésre vonatkozik. És amikor három milliárdot nehezen találunk a Galileóra, akkor vajon nem jött el az idő elgondolkodni azon, hogy esetleg ezen a tanulmányon nem kellene elgondolkodni, hogy hozzunk létre egy olyan külön területet, amely lehetővé teszi a konszenzus létrehozását, például akkor, hogyha valaki eladósodik, és finanszírozhassuk a befektetési politikát ennek ellenére. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hát biztos jelölt úr 120 kérdésre kell, hogy válaszoljon 10 percben. Persze csoportosíthatja is őket, legalábbis egyeseket. És nyilván a felvetett témák, a jelentőség alapján kellene, hogy válaszoljon nekünk. Biztos jelölt úr, öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennyi kérdésre válaszolhatok. És természetesen az egyes képviselők kiemelték, hogy csupán ezen bizottsági ciklus végére neveztek ki engem, és október 31-én lejár így módon a mandátumom. Úgyhogy a bizottság ezekkel a kérdésekkel ilyen rövid idő alatt talán nem tud foglalkozni megfelelően, de az is igaz, hogy a folytonosság elve az Európai Bizottságban különösen fontos. És amikor az egyes kérdésekre választ adok, Azt hiszem, talán nem lesz eléggé világos a válaszom. Ugyanis a konkrét lépéseket vagy a jelenlegi, vagy a jövőbeli bizottság fogja megtenni. Jelen pillanatban nagyon nehéz helyzetben vagyunk intézményi szempontból. Ezért tehát nagyon sok bizonytalansági tényező merült fel. De én biztosként olyan kérdésekkel foglalkozom, amelyeket amelyeket a kérdésekben önök is felvetettek, így módon a fő kérdésekre igyekszem majd választ adni. Először is, amit először megemlítettek, ez a 2010-es költségvetésre vonatkozott. Először is az eljárással szeretném kezdeni. Természetesen támogatom azt, amit az elnök úr is elmondott egyébként, hogy a bizottságnak is szintén az a véleménye, hogy a 2010-es költségvetéshez kapcsolódó eljárást azon szabályoknak megfelelően kell végrehajtani, amelyek az eljárás elején vannak érvényben. Azt hiszem, nagyon nehezen tudnánk elképzelni azt, hogy megváltoztassuk az eljárást a folyamat kellős közepén. Ez olyan, mintha a fociban a játék szabályait egyszer csak golf játék szabályokra alakítanánk át a mérkőzés kellős közepén, tehát ez meglehetősen kellemetlen helyzetet teremtene. Ami a költségvetés méretét, dimenzióját illeti, illetve a képviselők ezzel kapcsolatos véleményét. és az új szükségletekkel kapcsolatos kérdéseket. Először is sajnálattal veszem tudomásul azokat a csökkentéseket, amelyeket az első szakaszban, a költségvetés tervezés első szakaszában vezetett be a tanács. Ez a kötelezettségvállalási, illetve kifizetési előirányzatokra egyaránt vonatkoznak. De azt hiszem, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben sokkal visszafogottabbnak kellett volna lennie ezeknek a csökkentéseknek, ahogyan azt a bizottság eredetileg is javasolta egyébként. Ez a költségvetési előtervezetben szerepel. Mi a továbbiakban is ragaszkodunk ahhoz, hogy megvédjük ezt a javaslatot illetve egy módosító levélen is dolgozunk a költségvetési előtervezethez kapcsolódóan. Holnap fogjuk megvitatni ezt a javaslatot az Európai Bizottság kollégium ülésén. A négyes címsorral kapcsolatos kiadásokkal fogunk foglalkozni elsősorban, de azt hiszem, hogy még túl korai lenne bármilyen konkrét eredményt, illetve konkrét összegeket említeni a bizottság javaslatából. Októberben pedig egy hagyományos módosító levelet fogunk beterjeszteni a kiadásokra vonatkozóan. A legújabb információ a mezőgazdasági kiadások és az ezzel kapcsolatos végrehajtás valószínűleg sokkal jobb lesz, mint az előző években. A borágazatban például az előrejelzések alatti végrehajtás valósul meg, de ahogyan mondtam, most még túl korai konkrét adatokat említeni a mezőgazdasági kiadásokra. Úgyhogy a módosító levélben majd fognak ezek szerepelni, de ezt októberben fogjuk majd beterjeszteni. Most pedig akkor rátérnek arra a pontra, amely az Európai Élénkítési Terv finanszírozására vonatkozik. Tény, hogy az előtervezet, a költségvetési előtervezet nem tartalmazza azt a 2,4 milliárd eurót, amelyre szükség van ahhoz, hogy finanszírozzuk a gazdaságélénkítési tervet. Jelen pillanatban dolgozunk a javaslaton, és az egyik forrás a javaslatban nyilvánvalóan a mezőgazdasági kiadás lesz. Ott nyílik majd lehetőségünk arra, hogy fedezzük a szélesávú internetre vonatkozó kiadásokat, mégpedig a mezőgazdasági alulköltekezésből tudjuk majd ezeket finanszírozni. Illetve lehetőség nyílik majd arra, hogy a forrásokat átcsoportosítsuk, így módon pedig előteremthetjük a 2,4 milliárd eurós összeget. Ebben az összegben állapodtunk ugyanis meg a gazdaságélénkítési terv tekintetében. Ez ugyanis kulcsprioritás az Európai Bizottság számára. És megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy ehhez a kötelezettségvállaláshoz ragaszkodjunk, és hogy az egyeztetési eljárásra novemberben egy javaslat találjunk elő. Voltak tehát kérdések, amelyek strukturális alapokra vonatkoznak, illetve az alapok felhasználási eljárásának egyszerűsítésére. Ahogyan önök is tudják, az Európai Bizottság jelentős lépéseket tett a strukturális alapok egyszerűsítése tekintetében. Példaként említhetném, ez a fő projektekre vonatkozik, bizottság döntése, döntését követően a fő projektek finanszírozásához nincs most már szükség a bizottság előzetes jóváhagyására. Így módon tehát csökkentettük a fő projektek finanszírozásának akadályait. Azt hiszem nagyon fontos kiemelni, hogy július 22-én a bizottság egy új javaslattal élt, ami az Európai Szociális Alapra vonatkozik, és valószínűleg önök tudják, hogy ez a javaslat annak lehetőségéhez kapcsolódik, hogy a szociális alapok kiadásainak 100%-át finanszírozzák, tehát hogy a tagállamoktól ne legyen kötelező a kiegészítő társfinanszírozás 2009-2010-ben. Ha ezt jóvá hagyják, a tanácsban és a parlamentben is, ez persze plusz lendületet adhat. A kiadások szociális részének, főként most, amikor a munkanélküliség növekszik, azt hiszem, hogy ez a javaslat nagyon jól megfelel annak, hogy a munkanélküliség problémájával szembenézünk. Ami pedig az egyéb prioritásos területeket illeti, mint például az éghajlatváltozás, külpolitika, energiafinanszírozás. Már ezeket, ezek közül néhányat említettem, Dolgozunk az éghajlatváltozás kérdésén, és hamarosan javaslatot is készítünk ezzel a témával kapcsolatban. Természetesen az éghajlatváltozást tágabb szempontból kell megvizsgálnunk. Meg kell találnunk a forrásokat. A 2010-es költségvetésben de ha kopenhágai kritériumokat vizsgáljuk meg, az éghajlatváltozási programok finanszírozását illetően, ahogyan említettem egyébként a bevezetőmben, az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések prioritást jelentenek az Európai Unió számára illetve az Európai Bizottság számára. És azt hiszem, hogy ezzel a témával kapcsolatban is konkrét javaslatot fogunk készíteni, mégpedig a közeljövőben. Most pedig akkor nézzük a kérdések egy újabb részét még a költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatosak. Azt kell mondanom, hogy eléggé nehéz helyzetben vagyok. Ugyanis ez a bizottság egyértelműen elkötelezett amellett, hogy még az év vége előtt javaslat éljen, a költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatban, ahogyan azt egyébként a mandátumokban is előírták. Úgyhogy már a fő prioritásokon dolgozunk a költségvetés felülvizsgálata témakörében. Figyelembe véve a folytonosság elvét, Azt hiszem, hogy nem számít annyira, melyik bizottság fogja beterjeszteni ezt a javaslatot, hanem az a fontos, hogy megszülessen ez a javaslat. És hogy az a parlament, illetve a tanács elé kerüljön. Azt gondoljuk, hogy ambiciózus javaslatra van szükség, a költségvetés felülvizsgálatában, és úgy hiszük, hogy nagyon fontos megállapodni a főelveken, amelyek ehhez a felülvizsgálathoz kapcsolódnak, és a fő elvnek pedig az európai többletértéknek kell lennie. Szerintem ebben mindannyian egyetérthetünk és természetesen így módon már könnyen tovább lehet lépni a további javaslatokkal. Vannak egyéb fő javaslatok a költségvetés felülvizsgálatánál. Véleményem szerint a forrásokra való összpontosítás az egyik fő terület. Azt hiszem, hogy a valóta tekintetében nagyon sok, túl sok program van, hogyha ezeket megnézzük, nyilván prioritást jelentenek önmagukban is, de európai szinten ki kell választanunk néhány prioritást, amelyek európai többletértéket jelentenek. Röviden megemlítettem ezeket a kulcsprioritásokat, amelyek véleményem szerint kell, hogy szerepeljenek a költségvetés reformjában, mint például a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés, éghajlatváltozás, energiabiztonság, illetve az EU, mint globális szereplő. Hogyha sikerül ezekre a prioritásokra összpontosítanunk, úgy hiszem, hogy sokkal több forrást tudunk majd allokálni ezekhez a kulcs prioritást jelentő területekhez. A költségvetés felülvizsgálatának egy másik vezérelve, véleményem szerint, a nagyobb rugalmasság. A több éves pénzügyi keretben. És azt hiszem, hogy itt együtt kell működnünk, annak érdekében, hogy lehetőségeket biztosítsunk. Arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi keret sokkal rugalmasabb legyen, és a változó szükségleteknek gyorsabban tudjon megfelelni. És egy másik vezérelv, ami a költségvetés felülvizsgálatában szerepel, ez pedig véleményem szerint a teljesítés egyszerűsítése. Egyúttal szeretnék válaszolni azokra a kérdésekre is, melyeket a Kokóbú Bizottság elnökétől hallhattunk. Azt hiszem, hogy nagyon is igaza van, ugyanis az egyszerűsítést teljesen harmonizálni kell. Megfelelő gazdálkodás elvével. Nagyon óvatosnak kell lennünk azonban, amikor konkrét intézkedéseket javaslunk. az egyszerűsítéssel kapcsolatban. De azt gondolom, hogy eléggé sok javaslat van már kialakulóban. a költségvetés egyszerűsítésével kapcsolatban. Néhány példát is említenék. Például az egyablakos rendszer megvalósítása a dokumentumok beterjesztésében. Azt hiszem, hogy ez jelentős egyszerűsítés lenne. a kedvezményezettek számára az eljárások tekintetében. És egyéb egyszerűsítési lehetőségek, például az általányösszegek alkalmazása, átlagköltségrendszere, és ez lehetővé tenné, hogy jelentős mértékben egyszerűsítsük az eljárásokat, illetve a költségvetés végrehajtását. Véleményem szerint vissza kellene térnünk a tolerálható, elfogadható hiba kockázat elvéhez. Úgy gondolom, hogy ez az elv lehetővé tenni, hogy megfelelő egyensúlyt állítsunk fel a költségvetés végrehajtás hiányossága és az ehhez kapcsolódó költségek között, illetve a végrehajtás ellenőrzésének költségei között. Elé, uh, uh, uh, és végül a költségvetés felvizsgálatát illetően természetszerűleg felmerül a saját források kérdése, amely bizony a napirend kerülés marad is. Nagy érdeklődéssel olvastuk az elnök úr jelentését, amely a tárgyban született, és a e kérdéssel föltétlenül foglalkoznunk is kell a jövőben is. Fontos, hogy méltányos és átlátható legyen a saját források rendszere. Nagyon fontos eleme ez. És úgy vélem, az ehhez kapcsolódó kérdésekkel, a, a korrekciókkal, kivételekkel, rabatokkal, rabatszerű kivételekkel való foglalatosság és ezennek, ezek a rendszerből való kivezetése nagyon fontos feladat, és kapcsolódik a saját források rendszerének reformjához, és a kiadások reformjához is, hisz ellenkező esetben nagyon nehéz volna megállapodásra jutni ebben a kérdésben. Nagyon rövidre fogva tehát ennyit szerettem volna elmondani a költségvetés felvizsgálatáról a bizottság év végéig beterjeszti a reál háruló feladatnak megfelelően az erre vonatkozó javaslatait. Az intézményközi megállapodás tárgyában született jelentés sem már dolgozik a bizottság illetékes szolgálata. Ma még talán korai volna kézzelfogható konkrét nézeteket megfogalmazni a jelentéssel kapcsolatban, még kevésbé volna időszerű javaslatokat beterjeszteni az intézmény közé megállapodás ügyében, ám a bizottság elkötelezte magát, hogy év végéig elkészíti a vonatkozó jelentését, ahogy az a bizottság feladatrendszerében írva is vagyom. Felmerültek még kérdések az igazgatási kiadások tárgyában, és uh, az emberi erőforrások személyzet ügyében. Emlékeztetném el tagjait arra, hogy az Európai Bizottság vállalást tett arra, hogy nem növeli a 2013 végéig a munkatársainak számát, amennyiben nem áll be addig jelentős változás az intézményi fejlődésben, amely ezt mégiscsak megkívánná, és az igazgatási forrásokra fordított kiadások a 2010-es költségvetési tervezetben 0,9%-kal növekednek, ami azért egy eléggé szerény növekmény, és az első olvasat során a tanácsban többé-kevésbé megalapodás született afelől, hogy a bizottság az igazgatási kiadásokra vonatkozó javaslata jelen pillanatban relevánsnak tekinthető, és nem csak észszerű, hanem nem csak releváns, hanem szerény is. az ezzel kapcsolatos a személyzet screeningével, a szűrése vagy átvilágításával kapcsolatos kérdésre válaszolva, a parlament azon javaslata, hogy csökkentsük az igazgatási és, és háttér személyzetet 20%-ára a teljes alkalmazotti körnek, és jelenleg az administratív és, és háttér vagy támogatási személyzet arányok kisé magasabb, mint 30 százalék, csökkenő tendenciát mutat ugyanakkor. Az Európai Bizottság végrehajt, azt a politikát, azt a szakpolitikát hajtja végre, ezt a, az elvet követi, hogy, hogyha az igazgatási állományból kilép valaki, akkor eh, a helyette az operatív részlegekbe veszünk fel új személyzetet, ezáltal folyamatosan módosul a kettő aránya, azaz az igazgatási rész csökken, és az operatív rész növekszik. Nem egyszerű szám, nem egyszerű feladat számomra, hogy hogy fejben tartsak minden költségvetési pozíciót, azonban a helyzet az, hogy 1,5 millió euró vonatkozó tétel, a sportközpontra vonatkozó tétel, ez a bizottság számvételében így szerepel, júliusban kaptunk az Európai Parlamenttől levelet, mert mely arról szólt, hogy ez a forrás nem a sportcentrum vagy a sportközpont kibővítésére szolgál majd. Az Európai Bizottságnak el kell döntenie tehát, hogy mi történjék-e másfél millió elköltésével. Ez Kallas úr asztalra tartozó döntés, és ők kell döntsön arról, hogy milyen más szociális jellegű kiadásokra, célokra lehet elkölteni az esetleg fennmaradó összeget. Nagyon hosszú nyúlik a válaszom, de reflektálnék még az általános politikai kérdésekre vonatkozó kérdésekre, a hazámban ö, kialakuló politikai folyamatokra vonatkozó kérdésekre. Röviden annyit tudnék ezekről szólni, hogy azok a szakpolitikák, mely, melyeket a litván kormány végrehajtott, ezeket a bizottság is üdvözölte, és a, az örömmel fogadta, és személy szerint én azt gondolom, hogy a végrehajtott intézkedések a általam legjobban ismert országban, azaz hazámban szükségszerűek voltak. Annak érdekében, hogy a makrogazdasági stabilitását fenntartsuk az országnak, és az államháztartás egyensúlya fenntartható legyen. Elnök úr, igyekeztem a lehető legtöbb kérdésre választ adni, vagy legalább reflektálni azokra. Biztosan maradtak olyan kérdések, amelyekre nem válaszoltam, de a későbbiekben ezekre is választodok majd. Très bien, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Nagyon köszönöm, biztos jelölt úr. Átmeneti időszakot élünk, mint politikai, mint intézményi szempontból, mégpedig nehéz időszakot az Európai Unió számára, akkor, amikor a legsúlyosabb gazdasági válságot élik meg ha, ezek a tagállamok, úgyhogy a feladatunk jelentős és nehéz is. Hiszen az önök országainak pénzügyminiszterei is meg kellett, hogy oldják ezt a helyzetet, akárcsak Litvániában. A Költségvetési Bizottság elnökeként csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy Lisszabonnal vagy anélkül, a római szerződés óta az Európai Bizottság a három intézmény egyike az Európai Unióban. Ugyanolyan, mint a másik kettő. Rendkívül eredeti a feladata, és nélküle az Európai Unió nyilván meg sem született volna. Nyilván maradtunk volna a szerény kereskedelmi megállapodásoknál a kezdetek kezdetén. Ez feltételezi azt, hogy az Európai Bizottság, mint fórum, hogy annak elnöke és minden egyes biztos úgy viselkedik, mint tagja ennek az intézménynek, nem pedig egyszerűen csak valamilyen ö, általános titkári teendőket ellátó valaki a miniszterek tanácsában. Azért mondom ezt, mert a Berózó vezette bizottsággal kapcsolatban már voltak ilyen megjegyzések, és egyes biztosokkal kezd, szemben is. És nagyon sokat hangsúlyoztuk azt, hogy minden egyes biztos tudatában legyen ezen alapvető felelősségnek. Szükségünk van arra, hogy az Unió jól működjön, nem olyan bizottságra, ami e, szolgálja csak a tanácsot és a parlamentet, illetve a, a költségvetési bizottságot, hanem amelyik jól működik. Ezt bizonyára önök is tudják. Ön a saját tapasztalataival jön közénk az újak lendületével, és nyilván úgy, hogy olyan anomáliáktól szabadítson meg minket, amelyek egy külső szemlélő számára megdöbbentőek, de talán minket nem döbbentenek ma már meg, mert túlságosan hozzájuk szoktunk. Vannak persze olyan előirányzatok bizonyos sorokban, amelyeket soha nem költöttünk el. Aztán vannak olyanok, amelyek bizonyos területeken rendkívül kis összegeket képviselnek, és amelyek a mai időkben már nem elfogadhatók. Kressze asszony ezért vetette fel azt, hogy az alkalmazandó politikáktól függően a pénzügyi törvények változnak. Gyakorlatilag ez a feladata a munkatársainknak, de hát ez az Európai Uniós politika szempontjából egyáltalán nem hatékony. Amikor az általános helyzet nagyon nehéz, már elfogadhatatlan is. Hozzátenném még azt, hogy azt is elmondtunk, hogy ön kész minden olyan információ szolgáltatására, amelynek segítség úgy dönt Az egész bizottság beindíthatja a pénzügyi tör, tervet, és nekünk is úgy kell hozzáállnunk a helyzethez, hogy néhány héten belül, ha minden jól megy, fel kell készülnünk a jövő évre, mégpedig új eljárás, új módszer segítségével, Lisszabon segítségével. Ez egy teljesen más rendszer lesz minden egyes intézményünk számára. Mindannyian külön-külön foglalkozunk vele, egyelőre még eléggé diszkréten, mert ugye nincs jogunk előre föltételezni, hogy mi fog történni Írországban vagy máshol. De tudnunk kell, hogyha a dolgok jól alakulnak, akkor nagyon felgyorsul a történelem kereke. És aki majd a bizottságnál és a tanácsnál a jövőben a költségvetésért lesz felelős, úgy gondolom, nem szabad, hogy egyetlen egy napot is vesztegessünk számukra, mert jövő év januárjától már alkalmazandó lesz Lisszabon. Semetá úrnak nagyon köszönöm ezt a kiváló eszmecserét, és kérem a terem őröket, hogy kísérjék ki a terem ajtaján, remélve, hogy hamarosan újra találkozunk megerősített posztján. Még egyszer azt elmondanám azért, hogy ami az eljárást illeti, a meghallgatást követően aláírásommal egy levelet fogunk küldeni a parlament elnökének, aki pedig Bárózó elnök úrnak ír egy olyan levelet, amely a három biztos jelöltről fog szólni. A kollégáit holnap fogják, holnaptól fogják meghallgatni, úgyhogy azt gondolom, hogy a hét végétől kezdve már kicsit stabilabb talajon állva dolgozhatunk. Köszönöm szépen még egyszer! Voilà, mes chers collègues. Kedves kollégák, szünet nélkül folytatnánk az ülést, mert néhány perc késésben vagyunk, úgyhogy javaslom, hogy térjünk is át a napi rendünk ötödik pontjára, akik ki szeretnének menni a biztos jelölt úrral, kérem tegyék azt meg, mégpedig gyorsan és csendben, és Súrián Lászlónak, előadónknak adom meg a szót a 2010-es költségvetés témájában, akinek munka dokumentumot kell elénk terjesztenie. László. Köszönöm, elnök úr. Kollégák a Kobu News-ban láthatják, egy három dokumentumot kell megvitatnunk most. Voltak éppen azonban csak kettőre kerítünk sort, a hatos számúra és a hetes számúra, tekintettel arra, hogy nem volt alkalmunk kollégámmal, Manka úrral dűlőre jutni, hogy lezárni a többi szakaszra vonatkozó anyagot, egy közösen irandó, részben általam és jó részt ő által irandó dokumentum formájában később kerül megvitatásra. Vagy legalábbis bemutatásra. Az időszorítása miatt sok vitára nem lesz már lehetőség. A munk- hatos munkadokumentum témája az a gyakran emlegetett négyes fejezet, amelyről többször említettünk a mostani meghallgatás során is, és amely hatalmas gondokat jelent. Nem ez évben legfőképp, hanem az elmúlt években is így volt ez. hanem idézzek e munkaanyagból, miszerint a bizottság világosan látja az EU önfinanszírozásra vonatkozó, a négyes fejezetre vonatkozó krónikus képtelenségét a, a finanszírozásra. Feltehető a kérdés, miért van ez így, gyakorlatilag nem igen található erre válasz. Az elmúlt évben láthattuk, hogy legalábbis bizonyos a négyes fejezethez kapcsolódó, illetve a közös kül- és biztonságpolitikához vonatkozó tételt növelt a bizony, a tanács. Ez évben azonban ez nem így történt. E, e, ezzel kicsit rátérek a másik munkaanyagra is, a költségvetés tervezetre vonatkozóra. Ez ügyben azonban nagyon sok a gond. Úgy hiszem, minden jogi eszközt meg kéne ragadnunk annak érdekében, hogy a mozgásterünket, amely ha nem is túlzottan nagy, mégis használjuk, és az AFED-ben dolgozó kollégáinkat is meghallgatva, legalábbis az első olvasatra egy jobb javaslatot dolgozzunk ki. Olykor a parlament más években, meg a tanács kezd egy ö, olyan játszmába, ahol is azt várják, hogy a másik fél gyakorolja nyomást a négyes fejezet tételeinek növe, növelésére, hiszen aztán a végén, a folyamat végén ugye mindenki belátja, hogy szükség van erre, ezekre az összegekre, az EU globális szerepének, szerepkörének betöltésére. Na, nagyon veszélyes játszmák ezek, hogy minden évben hiányzik az összeg. És mindig azt várjuk, hogy majd valaki beáldoz valamit, valamelyik fél, hogy, hogy életet leheljen a négyes fejezetbe, és ez nem mindig lehetséges. Ebben áll a veszély. Különösen a, a plafonok fényében. A munkaanyagban látják a rendelkezésre álló számadatokat is. Remélem, hogy ez az anyag segít majd bennünket a módosítók kidolgozásában, meg az első olvasatban leadandó szavazatokban. Ha megengedi, elnök úr, szólnék néhány szót a másik munkadokumentumról, mely a költségvetés tervezet tárgyában született. Ha körültekintően figyelmesen olvassák, lehet, hogy félrevezeti önöket kicsit a, az a táblázat, amely az 1A fejezetet mutatja be. Azt a benyomást közvetíti tudnilik ez, hogy egy-egy számadatok, egyes tételek a, a plafon fölött állnak. Holott ez nem e, így van, hanem a globalizációs alap hatása, melyeket nem számoltak be a plafon értékekbe, mégis ilyen kiadásként jelennek meg a táblázatban. Ez a magyarázat tehát erre a, a látszólagos diszkrepanciára. Az bizony egyértelműen elmondható, hogy a tanács viselkedésével nem vagyunk elégedettek. Az általunk megfogalmazott üzenetek, amelyek időben le is adtunk, és amelyek megkijelölték prioritásainkat, gyakorlatilag említése sem kerülnek, vagy legalábbis nem tükrözi ezeket a költségvetés tervezet. rövid vita, vita röviden megtárgyaltuk a, a, a biztossal az európai gazdaság élénkítési tervet. Világos, hogy a tanács arra törekszik, hogy egyrészt csökkentve a kiadásokat, a kifizetéseket, egy mesterséges tartalékot hozzanak létre amelyet aztán, amely aztán feltölthető lesz ez a gazdasági élénkítési program a második ajánlás után. Jelentéstevőként megvan erre a, a válaszom, de nem most jött el az ideje annak, hogy részleteiben tárgyaljuk meg ezt a kérdést, mert hogy először a koordinátorok közötti megállapodásra lesz szükség, nem akarok előre szaladni ezzel a magyarázatommal. De van arról elképzelésem, hogyan lehet áthidalni ezt a problémát, és különösen fontos, hogy meghallgassuk a biztost, aki ígértetett arra, hogy eh, elmondja, miképpen igyekeznek megoldani ezt a problémát. Annyit elmondhatok azonban, hogy a mesterséges eh, tartalékok létrehozása semmiképpen sem a járható útja a probléma kiküszölésének. Nem vagyunk aztán túlzottan elégedettek az általunk erősen hangoztatott végrehajtási problémák kezelésével sem. Nem mondhatom azt, hogy erre nem reflektált a tanács, de nem megfelelő módon tette, azt legalábbis én úgy látom. Azt mondották tudnilik, hogy a csökkentéseik a múltbeli és jelenlegi költségvetési végrehajtási tapasztalatokra és a, a, a, a támogatásokra vonatkozó abszorciós kapacitás észszerű mértékére vonatkozik és gyakorlatilag fűnyíró elvszerűen csökkentettek minden tételt, és nem értékelve az egyes eseteket. A parlament megközelítése ettől különböző. Mi arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy megfelelően hajtsák végre a támogatási programokat. Igyekszünk ennek érdekében jobb szabályozást létrehozni, erről szó esett a meghallgatáson is, mert nagyon sok ilyen mesterséges akadály bonyodalom eh, adódik a végrehajtásban. Ha ezeket egyszerűsítjük, gyorsítjuk a, a támogatások felszívását és a végrehajtást is. Néztem szerint nagyon fontos gondolat ez, az, hogy ne csak a mennyiség, a kiadások eh, mennyiségét vizsgáljuk, hanem a minőséget, az, hogy mi születik a végrehajtott programokból, az elkötött pénzből. Ez is nagy fontosságot tudni tudnilék, és azok, akiket a kohéziós politika támogat, meg kell értsék, hogy az elért eredmények adnak megfelelő választ. És azok, akik a kohéziós pénzeket befizetik, megfelelő garanciát kell kapjanak arra, hogy a megvalósított programok ténylegesen a kohéziós politikát viszik előre, és ne egy olyan folyamat induljon be, hogy csak megy a pénz, megy a pénz, és nem mutatkozik semmiféle eredménye a, például a helyi GDP helyben előállt, elér GDP növekedésében. Tudom persze, hogy egy jelentés nem elég ahhoz, hogy mindent alapjában változtasson meg, ám föltétlenül emlékezzünk el arra, hogy az elmúlt három évben elődeim, az összes jelentéstevő is ez irányban igyekezte vinni a dolgokat, és amikor az első-második olvasatban tárgyaltuk a, a költségvetés tervezetet, úgy remélem, hogy legalább valamennyire sikerült ebbe az irányba vinni a dolgokat már a múltban is. Aztán a hármas pontban az általános megjegyzések körében van egy kis hiba. Itt nem a PDB-vel, hanem a DB-vel való összevetésről esik szó, de azt hiszem, hogy a dolog magáért beszél, mert korrigálható könnyen ez a hiba. És hát, jelen pillanatban nem a, a tehát arról kell beszélnünk, hogy a tanács a csökkentések ellenére 2010-re vonatkozó költségvetési tervezetet a 2009-esnél nagyobbnak értékeli. Azonban ez a növekedés már a több éves pénzügyi keretben is megtervezése került, hiszen már akkor világos volt, hogy azok a programok, amelyek majd be, beindulnak az új 2007-es időszak után, a végrehajtás területén majd 2010-ben jelentkeznek. Ezt előre tudtuk. Benne is volt a programokban. Mármint a több éves pénzügyi keret megtárgyalásakor. Hogy az, hogy ezt belírtuk a keretbe, az rendben van, ám a tényleges összegek a 120,5-es kiadási tétel gyakorlatilag ugyanolyan szinten van, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Beleértve a, a reál, az inflációt a reál értékben, hát nem látok itt különösebb előrelépést, úgyhogy a régi harc a tanács és a parlament között ugyanolyan formában folyik tovább. Remélem, hogy a, a frakciók ö, érdekeltek egy realista költségvetés létrehozásában, abban, hogy olyan programok induljanak be, amelyek végrehajtatóak és amelyek hasznosak az európai közpolgárok számára, és ha egységesek maradunk ezekben a célokban, akkor talán valamivel jobb eredményre jutunk, mint amit a tanács javaslatában találunk. Általában így szoktuk a költségvetés tervezetet előzetes tervezetet megtárgyalni. Örömmel várom persze a, a módosítókat, különösen azon címsorokra vonatkozóan, amelyek számunkra prioritást jelentenek. Annak érdekében egy olyan költségvetés jön létre, amelyben egy üzenetet is hordoz. Mert a tanács közbeavatkozásának semmi üzenete nincsen, csak az, nincs elég pénz, ezért szűkítünk. Azzal zárom, elnök úr, hogy idézem a biztos urat, miszerint a válságos időkben nem a európai költségvetést kell csökkenteni, hanem a költségvetés, az európai költségvetés kell legyen az az eszköz, amely segítheti a tagállamokat abban, hogy legalábbis csökkentsék azokat a gondokat, amelyeket a válság váltott ki. Ez volna tehát az én törekvésem, hogy ez irányba forgassuk a költségvetés tervezetet, és remélem, hogy a, a szakbizottság együtt tud majd működni ezen cél elérése érdekében. Merci, monsieur le rapport. Köszönöm szépen, előadó úr. Ketten kértek szót, először James Ellis. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és gratulálok az elnökségedhez. Nagyon örülök, hogy ebben a funkcióban tértél vissza hozzánk. Két dolgot szeretnék ma délután felvetni. Először is László kiváló munkadokumentumához kapcsolódva, a hatoshoz, az EU mint globális játékos címmel, úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindez. Van egy konkrét kérdés a 23-as bekezdésről, ami azon javaslatokhoz kapcsolódik, amely azt hiszem májusban fogalmazódott meg, amikor változások voltak a DCI-ben és a különböző egyéb eszközökben. Itt az előkészítő e, különböző intézkedésekre vonatkozott. A kérdés az, hogy mit csinálunk itt a Költségvetési Bizottságban. Mert lehet, hogy nehéz lesz elkülöníteni a devétől, illetve a külügyi bizottságtól. De talán mi is majd szólhatunk ehhez a kérdéshez, vagy esetleg az előadónak kellene lehetőséget biztosítani, hogy javaslatot tegyen, mivel ez egy jogalkotói szöveg valószínűleg része lesz a 2010-es költségvetésnek. De én úgy szeretném, hogyha beszélhetnénk, vitatkozhatnánk ezekről a javaslatokról a bizottságon belül, mert azért eléggé sok pénzt érint. Itt térnék át a második megjegyzésemre, ami a következő. Amikor a konklúziókról beszélünk az egyeztető tárgyalásról. A 16-os bekezdésben egyértelmű, hogy a tanács teljesen irreális hozzájárulását a finanszírozáshoz nem tudjuk elfogadni. Mit tehetünk? 2010-ben nyilván nem tudunk túl messze menő eredményeket elérni, mert ez éves költségvetés. Talán a megválasztott biztos úr majd, ha jóváhagyásra kerül az év végéig, akkor talán kövesse majd ezt a 2010-es eljárást. Talán a félidős értékeléshez kellene ezt kapcsolni, mert ha ennek bármi értelme is van, akkor ez a négyes kategória vonatkozásában nagyon fontos. Talán arra a abban a helyzetbe kerülünk, hogy majd új bizottság alakul a folyamat közben, de mindenképpen a félidős értékelésnél vissza kell térnünk erre a kérdésre. Ez csak egy elképzelés, mert ugye a meghallgatás az első olvasat után következett be, ez az első alkalom, e, amióta itt vagyok, és ez nagyon jó lehetőséget is biztosít számunkra. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, James. Biztos vagyok benne, hogy előadónk a tanácsot megszívlelte, mert hát a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a brit parlamenti képviselőknek egy évszázados több hagyománya van a parlamenti demokráciából, mint a legtöbb európai országnak. Úgyhogy mindig jó tanácsokkal élnek, főleg a parlamenti taktikát, illetően Fermúr következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány rövid megjegyzésem lenni. Üdvözlöm ezt a munkadokumentumot, szerintem ez nagyon jó. A tanács első olvasatát értékeli, gyakorlatilag ebben egyetértek a jelent jelentéstevővel, és a négyes kategória tekintetében két dolgot szeretnék kiemelni, amiről többet kellene vitázni. Először is, amit az új biztostól hallottunk, valószínűleg erről a tanácsban is szó esik majd egyébként, megpróbálják megoldani a 2,4 milliárdos hiány kérdését a gazdaság fellendítési tervben, illetve a mikrofinanszírozási lehetőségeket ezeket a szükségleteket átcsoportosítással kell majd megoldaniuk, és ez persze problémát jelenthet, ugyanis prioritásainkat ez alapján tettük meg, tudjuk melyek a prioritásaink, és hogyha ezeket az összegeket átcsoportosítással akarják előteremteni, ez nagyon nehéz. Az átcsoportosításnak lehetnek jó okai is, de a pénzügyi terv, illetve az intézményközi megállapodás felülvizsgálatával lehetne itt tenni valamit. Aztán a következő, amit szeretnék kiemelni, ez az éghajlatváltozás. Olyan helyzetben vagyunk, amikor kopenhágai csúcs találkozó lesz decemberben, tudjuk, hogy az egyik legnehezebb dolog ebben az esetben az, hogy hogyan finanszírozzuk a kevésbé fejlett országok költségeit a kibocsátás csökkentésben. Nem tudom, hogy ezt egyébként a négyes kategóriában finanszírozzuk majd, vagy máshol, de ez természetesen, természetesen egy olyan perspektíva, amelyet figyelembe kell vennünk. Stratégiára van szükség arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljük az éghajlatváltozást, illetve annak költségeit. Itt két dolog kerül megvettetésre először is az Európai Unió belső költségei. Emlékeztetnék arra, hogy Buzek úr néhány hónappal ezelőtt készített egy jelentést, és itt azt mondta, hogy évi két milliárd euróra van szükség, csak a jelentésben szereplő tervre vonatkozóan. A kopenhágai csúcs találkozóig erről kell megállapodnunk, tehát hatalmas összegekre van szükség az éghajlatváltozás megvalósítható stratégiáival kapcsolatban. Azt hiszem, hogy valamivel ki kellene egészíteni a négyes kategóriát, illetve a belső kiadásokat, amikor erről a témáról szólunk. Köszönöm szépen, Belder úr, aztán Helga Trüppel, először Belder úr, aztán Helga Trüppel, majd László válaszol, hogy aztán folytathassuk a napi rendet. Parancsoljon Belder úr! De voorzitter, eh, geachte rapporteur, collega's, ik hoop dat mijn korte interventie... Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt jelentéstevő úr, tisztelt képviselők, remélem, hogy helyén való hozzászólásom, ugyanis egyes módosító indítványokat szeretnék felvetni, amelyek a szociális alapokra, illetve a strukturális alapokra vonatkoznak. Már évek óta megfigyelem, hogy az Európai Unióban hogyan kezeljük a gyermekek helyzetét. Jelen pillanatban ugye már 27 tagállammal rendelkezünk. Hazám például az európai keretben rendelkezik hiányosságokkal, például a gyermekek befogadó intézményeivel kapcsolatban olyan intézmények ezek, amelyek általában túlságosan nagyok, és szükség van arra is, hogy a kisgyermekek számára is befogadó intézményeket létesítsünk. Ugyanis az ő helyzetük engem különösen aggaszt, ezért tehát módosítókat fogok beterjeszteni, kérem önöket, hogy foglalkozzanak ezzel a témával. Az európai összefüggésben kell megvizsgálnunk azt, hogy mi történik a gyermekek ellátásával, a gyermekellátó intézményekkel, és főként pedig itt a civil szervezetekre gondolok. Egyes civil szervezetek nagyon aktívan tevékenykednek egyébként, és örülök annak, hogy az Európai Bizottság egy pozitív intézkedést, kezdeményezést alkalmazott, például Bulgáriában egy konferenciát tartottak, és remélem, hogy az Európai Parlament, amikor gazdaságfellendítésről esik szó, nem feledkezik el a gyermekekről, hogy ne a gyermekeknek kelljen a válságárát megfizetniük. Ezért tehát módosító indítványokat fogok beterjeszteni. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy érdeklődéssel hallgatta az előadó a ö, módosító tervezetét. Helga, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is stratégiai kérdéssel kezdeném, mely James Ellis mondandójából is elcsíptem. Jelen pillanatban a 2010-es költségvetésről kell tárgyalnunk, ám a review kérdése arról is szól, hogy vajon sikeresek leszünk-e új súlypontokat kialakítani a kiadás és bevételi oldalon. Ezek a kérdések tehát összekapcsolódnak. Ugyanakkor a 2010-es döntés a 2012-től 16-ig vonatkozó időszakra is kihatással lesz. Ezért döntő fontosságú, hogy sikerrel járunk el bizonyos újításokat bevezetni. Tehát ezek mindig időszerűek, és 2010-es év föltétlenül döntő lesz az éghaladpolitika, a fenntarthatóság, az új technológiák, új termékekre vonatkozó törekvések terén e nagy stratégiai kérdésekben. Mit jelent ez a gazdaságpolitikában, a munkahelyteremtésben, az új termékek kialakításában. Reményeim szerint sikerrel járunk a 2010-es költségvetésben olyan hangsúlyokat közösen kialakítani, amely világos tesz, hogy merre menjen a hajó. Ugyanakkor László meghallgatva a módosítókra is kitért az új technológiák, a fenntarthatóság területén. Ugyanakkor az Erasmusra, a képzésre is koncentrálnunk kell ezek növelésére, itt is hangsúlyokat kell, új hangsúlyokat kell elhelyeznünk, és a külpolitika, valamint Európa világ színpadon játszott szerepére vonatkozóan is. Mindezekre vonatkozóan abszolút nem elégségesek a források, ahogy ő, említ, ő is említette. És még egy megjegyzésem volna, nézetem szerint viszonylag örvendetes a kopenhágai fejlemények láttán. Elmondható, hogy nem csak az ipari országokra, mivel a hát, felemelkedő országok és a kifejezetten szegény országok esetében is lehetőséget készséget kell kapjunk arra, hogy valami releváns programokat támogassunk, és az általános kérdés, hogy ez a tagállamok között, és az Európai Unió, és esetleg magánbefektetők között, magándonorok között hogyan oszlik meg, egy persze általános kérdés, de még ha nagyon jók is, és ambiciózók is és a tervek a Kopenhágai konferencia után az európai költségvetés még akkor is csak viszonylag kis hozzájárulással tud élni e nagy feladat ellátásához. Mielőtt még László válaszolna, szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az a megjegyzés, amit most tett Helga. Két dolgot szeretnék mondani elsősorban. Először is mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy egy költségvetési előtervezet alapján fogunk dolgozni, ami majd tervezetté vált júliusban, miután a tanács megszavazta, ami úgy került kidolgozásra, hogy nem ismertük még a válság, a gazdasági válság hatásait, és ami egy év múlva kerül alkalmazásra, amikor a gazdasági helyzet megint csak teljesen más lesz. Egy olyan időpillanatban, amikor reméljük, az intézményes helyzet is megváltozik, a Lisszaboni szerződés alkalmazásával ugyanis új kompetenciákat kap az Unió és a parlament is. A Lisszaboni szerződésnek köszönhetően, és új döntéshozó folyamatok alakulnak ki. Tehát mindannyiunkat nagyon zavar ez a helyzet, ugyanis a gazdasági helyzet arra kényszerít minket, hogy lépjünk. De ugyanakkor a politikai, intézményes ö, ö, naptár ö, miatt meg van kötve a kezünk. Ez nagyon fontos részlet. Amit Helga mond, rendkívül fontos, hiszen tulajdonképpen a válság és a gazdaság fellendítő program, amelyet a 27 ország elfogadott, bebizonyította mindazt, amit mi mindig is tudtunk a szakbizottságban, de a közvélemény nem tudja, hogy az Európai Unió saját maga költségvetési eszközökkel nem rendelkezik ahhoz, hogy nagy gazdasági terveket kovácsoljon. Pici a költségvetésünk óriási a jogalkotói testületünk, a költségvetésünk viszont kicsi. 5 milliárd eurót nagyon nehezen tudunk előteremteni, hogy kiegészítsük a nemzeti terveket. És az 5 milliárdon túli összegeket meg kell találnunk 2010-ben. Tehát oda kell figyelnünk arra, hogy mind a mellett, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb, igazságosabb legyen a költségvetés, hogy elérjük gazdasági, köz, környezetvédelmi szempontból az uniós célokat, ahogy ezt Helga is mondta, de ugyanakkor annak érdekében, hogy azon tagállamok, amelyek több költségvetési lehetőséggel rendelkezzenek, kötelezettségeiket teljesítsék meg pedig a kopenhágai céloknak megfelelően. És ezért van az, hogy hamarosan a kobunak javasolni fogom, és beszélni fogok a koordinátoroknak is arról, hogy az Európai Parlament kezdeményezze azt, hogy egy kicsit nem hivatalos, majd később hivatalos módon is koordinálja költségvetési politikáját a tagállamokéval. Ennek célja az lenne, hogy hatékonyságot jobban lehessen biztosítani a teljes költségvetési politikában, illetve a koherencia terén is, ami a nemzeti, illetve európai költségvetések között kell, hogy létrejöjjön. Elvileg ezt a koherenciát az ECOFIN-nek és az Eurogroupnak kellene mm, végül is biztosítani, de hát a gyakorlatban ez nem működik. Úgyhogy új kezdeményezésre van szükség, és kétségtelen, hogy majd Lisszabon keretén belül a mi szakbizottságunk nyilván rendelkezik majd némi kezdeményezési lehetőséggel. Időközben Jutta szeretne kérdezni, aztán László, és aztán Pitella kollégánk kapszót, akinek köszönöm, hogy hamarabb megjött, és nagy örömmel üdvözöljük, és aztán ő fog a költségvetéséről beszélni, ami végül is a milyen kis juttat. Köszönöm szépen az, amit az elnök éppen kifejtett, az az, hogy mi az Európai Unió tekintetében óriások vagyunk, a bűcsét tekintetében viszont törpék. Igaz, ennél, éppen ezért oly fontos, hogy az a pénz, amit a mégiscsak rendelkezésünkre áll, az a kicsi pénz, az valóban hatékony módon kerüljön elköltésre és végrehajtásra a költségvetési év során. sor transferre kerül sor a bizottság követelésére, és az, amit Helga mondott, a mi támogatási lehetőségeinket a harmadik államok irányába, a mi környezetvédelmi kezdeményezéseink, gondolataink végrehajtására, amelyekkel segíteni akarunk a harmadik országban, amelyre 80, 80 milliót irányzott elő a bizottság, ez nevetségesen kicsi a hatalmas tervekhez, de ehhez jön még a 47 millió. A bizottság szeptemberben megállapította, hogy ez a pénz nem kiadható, és más célokra kell elkölteni. Hát kérem, ehelyt rá kell mutatnom erre, és ezt, erről már szólt az elnök is, az Európai Bizottságot emlékeztetni kell, emlékeztetni kell a feladataira és kötelezettségeire, amiről, és hogy már arra, hogy végre kell hajtsa a döntéseinket, amelyek végre megszülettek. Nincs, nem lehet mindig kifogásokat találni. A pénzt arra a célra kell elkölteni, amelyeket előirányoztunk ezekben a harmadik országokban amikor láttuk ezeket az átviteli kérelmeket, kérelmeket, és ezekről lehet majd holnap hosszasabban beszélni. Nos, ezek fényében rendkívül fontos, hogy mi is emlékeztessük újra és újra a bizottságot arra, hogy mi a feladata ezekkel kapcsolatban. És hogy lehet, hogy egy órával többet kell dolgozni, vagy át kell szervezni a, a bizottságnak a munkastruktúráját. Ez nem a mi dolgunk, a mi dolgunk az, hogy figyelmeztessük a feladataira. Köszönöm Jutának, hogy emlékeztet minket arra, hogy amikor megszületik egy döntés, akkor azt alkalmazni is kell. Ez rendkívül fontos elképzelés a francia politikában. Mert van egy döntéshozó világ, aztán van a realitás. És hát az a nagy előnye az együttműködésnek, hogy abból merítjük az ötleteinket, ami a másiknál működik. A franciáknak mindig szükségük van a germán vagy északi kultúrára, hogy alkalmazzanak bizonyos jó törvényeket, ami aztán a közérdeket szolgálják. És hát ennek alapján László lezárja a vitát. Parancsoljon előadó úr! Köszönöm, elnök úr, most megfordítottam a dolgot, a bemutatás volt angolul, és a válaszokat fogom magyarul mondani. Először is nagyon szépen köszönöm minden hozzászól, mind, köszönöm az összes hozzászólást. Különösen örömmel tölt el az, hogy egyikkel sincs elvi vitám, és ez egy kicsit ígéretet jelent arra, hogy együtt és közösen egy jó költségvetést fogunk csinálni. Elnök úr, talán így tudatosan nem mondtuk még ki, de hát nagyon sok új kollégánk van. Részben ő rájuk gondolva csatlakozom ahhoz, amit itt az előbb hallottunk, hogy ez egy kis költségvetés. Kicsi, de fontos. Olyan fontos, mint az olaj a gépek működéséhez. Lehet nagy energia, nagy benzinfogyasztás, hogyha nincs kellő mennyiségű kenőanyag, akkor ez rosszul működik. Én tehát azt hiszem, hogy az Európai Unió költségvetése egy rendkívül jelentős dolog, amelyel komolyan tudjuk befolyásolni az Unióban történteket. Miközben a médiával ellentétben tudatosítanunk kell, hogy ez az Unió egész jövedelméhez képest tényleg mondhatni jelentéktelen dolog. Hiszen megtermelt 100 euróból alig egy, olykor egy-egy évben kevesebb, mint egy eurót használunk föl, mint uniós költségvetés. Most, most lehet, hogy eh, talán egy kicsit sikerül többet, majd, majd kiderül. Eh, én azt hiszem, eh, most már rátérve a konkrét fölvetésekre, hogy amit James mondott, hogy a legislatv résszel is foglalkoznunk kell. Ennek nyilván megvannak a korlátai, de meg kell legyen bennünk a nyitottság is, egy értelmes együttműködéssel a szakbizottságokkal, amit amúgy is most már évek óta raportőri ambíció, hogy így történjék. Ami pedig azt illeti, hogy a négyes fejezet dolgát a félidős értékeléshez kapcsoljuk, ezt én teljes mértékben támogatom, nagy reményeim nincsenek, de hát a csuda vigye el, azért ez a bizottság és ez a parlament, ez nem a Hyde Park Corner, ahol évekről évre mindig elmondjuk ugyanazt, és soha nincsen következménye. Hát előbb-utóbb meg kell legyen a következménye, ha az Unió komolyan akarja venni magát, akkor tegye ezt a dolgot most már rendbe. Szeretném köszönteni a szocialisták új koordinátorát, aki e tekintetben ma szólalt meg először, és örömmel nézek az együttműködés elé. Köszönöm a pozitív visszajelzéseket és az egyetértést, és a bizonyos fokig a négyes fejezethez is tartozik valóban az éghajlatváltozással kapcsolatos fölvetés. És itt persze a tetők, a szílingek, amik be vannak húzva, adhatnak korlátokat, és kellene a tanács együttműködése, hogy ezeket át tudjuk törni. Az azonban biztos, hogy ha az Európai Unió nem vesz részt a harmadik országok éghajlatváltozással kapcsolatos költségeinek a viselésében, akkor semmifajta megállapodás, semmifajta eredményt nem fog elérni. Hogy abban a helyzetben van-e az Unió, hogy ezt megtegye, az talán nem ennek a bizottságnak a kompetenciája, de azt, hogy világossá tegyük, hogy legalábbis a parlament látja ezt az erkölcsi kötelességet, ebben biztos vagyok. Hiszen most előírni világméretű szabályokat, úgy, hogy ezáltal földrészeknek az iparát tesszük tön, tennénk tönkre, vagy kívánnánk tőlük a kevésbé fejlett országoktól olyan áldozatot, amelyeket magunk se nagyon hozunk meg, ez így erkölcsileg elfogadhatatlan. E, itt tehát egy kicsit összekapcsolom, amit Helga mondott, mert ő is célzott erre a kérdésre. Tegyük meg a legtöbbet, amit megtehetünk. Nyilván más súlypontok is lesznek, de, de a klímaváltozásnak ez az aspektusa, és ez aztán végképp nem fog beférni a négyes fejezet korlátaiba. Remélhetőleg ezt át tudjuk törni. Én magam, mint valamikori népjóléti miniszter, aki felelős, szociális miniszter, aki felelős voltam a gyermekszegénységért is, nyilvánvalóan pozitíven fogadok egy ilyen felvetést. Aztnak a végiggondolását kérem a módosítások megírása előtt, hogy olyanok legyenek, amik az unió kompetenciájába tartoznak. Biztos meg lehet ezt találni, tehát kár lenne e, olyan irányban elmozdulni, amit aztán vagy e, nem lehet végrehajtani, vagy a jogi szolgálat mondja azt, hogy hoho, itt a szubszidiaritás, nem terjeszkedhetünk e, túl. De hát itt megint visszautalok, és részben ezért is mondtam ezt az olaj hasonlatot, lehetünk olyan folyamatoknak is motorjai, amelyek nem közvetlenül és elsősorban az unióra tartoznak, de amelyekben egyetértünk, hogy fontosak, és egy figyelemfelhívással elindíthatunk pozitív folyamatokat az unió egyes tagállamaiban. És végül ugye elnök úr is hozzácsatlakozott a zöld fölvetéshez én is szívesen csatlakozom abban kérnék majd partnerséget hogy valóban világos súlypontjaink legyenek. most nem tudjuk ma még megmondani hogy mennyi a takaró én most nem akarok a commitmentekről beszélni csak a paymentekről valamit. a maximum, amit el lehetne érni, ha az a csoda bekövetkezne, hogy a multiannuális, tehát sokéves költségvetési tervezetben ígért GNI értéket eléri a payment, akkor 13 milliárdról beszélhetnénk. Most mindenki, aki már csinálja ezt a munkát, tudja, hogy ezt nem fogjuk tudni elérni, hiszen egyetértésre kell jussunk a, a tanácssal és ha pedig fölvállalnánk a Lisszaboni szerződés előtti évben azt, hogy nem egyezünk meg novemberben, hát akkor is megvannak a korlátaink, amik messze nem engedik meg ennek a, a 13 milliárdnak a fölhasználását. De ezt a valahány milliárdot, amit föl fogunk használni, ezt tegyük úgy, hogy legyen világos üzenetünk, hogy az európai polgárok láthassák, hogy mi az, amit a parlament erőteljesen, hogy így mondjam, meglökött ezen a költségvetésen. Sajnos a legtöbb költségvetésünk nem a parlament hibájából, egy kicsit szintelen, szaktalan. Én szeretném, ha, ha markánsabb lehetne, és ebbe az irányba fogunk dolgozni a következő hetekben. Tehát még egyszer nagyon köszönöm a hozzászólásokat, amelyek komoly reménnyel töltöttek el, hogy sikeres együttműködésnek nézünk elébe. Bien, merci László pour la Köszönöm szépen László, köszönöm a munka, a dokumentum bemutatását. Emlékeztetni szeretnék minden kollégát arra, hogy a módosító indítványok beadása a parlamenti szakbizottságok által, illetve az egyéni képviselők által, tehát akik bekívánnak adni módosító indítványt. Szeptember 9-e a végső határidő, tehát jövő hét. Nagyon rövid. Ami a frakciókat illeti, szeptember 16-a ez a dátum, szerdai napra esik. Nos, ez ötödik pontot következhet utolsó napi rendi pontunk a mai napra, ez a hatos, ami az Európai Parlamenti Költségvetés. Ez igen közelről érint minket, mint Költségvetési Bizottságot és mint parlamentet is. A többi intézménnyel kapcsolatos előadónk Manka úr szeretne hozzászólni már most, vagy pedig inkább adjak először szót Pitella alelnök úrnak. Jó, köszönöm szépen, hogy Gianni Pitella úr eljött hozzánk, és Klaus Velle ö, főtitkár úr is eljött vele. Azt hiszem ez már a sors előremutatása itt politikai szempontból. Nos, megtudtuk, hogy az új bűró, amely tegnap este állt össze a júniusi választásokat követően, Gianni Pitellát barátunkat választotta arra a feladatra, hogy teljes körű költségetési feladatokat lásson el. Tegnap eszmecsere folyt a költségvetés tervezetről, az Európai Parlamenti 2010-es költségvetésről a büró előtt. Tekintettel arra, hogy rendkívül szoros a határidő előttünk, úgy gondoltuk Manka úrral, az előadóval, Pitella alelnök úr egyetértésével, hogy talán egy első eszmecserét folytathatnánk mai nappal, azért, hogy világosabban láthassuk az elképzeléseket, mint a büró, mint pedig a büró vonatkozásában, és a szakbizottság vonatkozásában is tessék, Gianni. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves barátom Lamaszur úr, tisztelt képviselők! Tíz éven keresztül voltam a Költségvetési Bizottság képviselője. És európai parlamenti képviselőként ott tettem meg első kép lépéseimet, talán sokan emlékeznek rá, akik akkor már régebb óta tagjai voltak ennek a bizottságnak, hogy kezdetben állandó jelentéstevője voltam a strukturális alapoknak, majd pedig általános jelentéstevője a költségvetésnek. És őszintén szólva, meg kell mondanom, hogy itt a szakbizottságban rengeteget tanultam. Ebben a tíz évben egy nagyon erős kapcsolat alakult ki a bizottság és én közöttem, egy nagyon szoros kötelék, ezért tehát nagy büszkeség számomra, hogy az Európai Parlament alelnökeként visszatérhetek ide, költségvetési felelősként. nem lehet a parlamenti szakbizottságok között nyilván egy sorrendet felállítani, de mindenki elismeri ennek a szakbizottságnak a munkáját, hiszen mi biztosítjuk a megfelelő finanszírozást a parlament számára, hogy az Európai Uniós feladatainkat ellássuk. És nekem az lesz a feladatom, hogy az álláspontokat, az elképzeléseiket megerősítsem, alátámasszam, ez lesz az én egyik fő feladatom, és az előkészítő szakaszban pedig szeretném begyűjteni az önök elképzeléseit, ötleteit, annak érdekében, hogy a lehető legkiterjedtebb harmóniát alakítsak ki, tehát az alulról felfelé történő, illetve felülről lefelé történő döntéshozatal során egyaránt. A szakbizottság és az parlamenti elnökség között semmilyen más frontot nem nyithatunk meg, csak az átláthatóság és a költségek optimalizálásának frontját. Annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk, termelékenyebbek, és az Európai Parlament munkáját értékesebbé tegyük. Ugyanis a polgárok azért küldtek minket ide az Európai Parlamentbe, hogy az ő érdekeiket képviseljük. Az Európai Parlament főtitkára kiváló munkát végez, ezúton is köszönet illeti meg. Ő fogja majd a módosító levélnek a fő irányvonalait felvázolni a következő elnökségülésen. Eszmecserére kerülhet most sor egy előzetes vitára, ami nagyon hasznos lesz, és kétség kívül a valódi vita, illetve a szavazás azután fog megtörténni, hogy az elnökség megvizsgálta és megszavazta ezt a dokumentumot. Azt hiszem erre a következő ülésén, szeptember 7-én kerül majd sor. Egyelőre csak egy felhívást szeretnék önökhöz intézni. Az összecsapások nem használnak. Előítéletek nélkül kell vitákat folytatnunk annak érdekében, hogy közös érdekünket képviseljük az Európai Parlament érdekeit. Az Európai Parlament, a parlament elnöksége és a Költségvetési Szakbizottság mind-mind ugyanabba a testbe tartoznak. Azt mondhatnám, hogy az elnökség és a Költségvetési Szakbizottság ugyanannak a testnek a két szíve. Nem szabad tehát hasztalan, haszontalan és költséges vitákba bocsátkoznunk. Az a dolgunk, hogy a parlamentet átláthatóbbá tegyük, elérhetőbbé az állampolgárok számára, és ahogy Lamassur úr mondta, ebbe az irányba kell haladnunk. Ezt pedig csak akkor tudjuk megtenni, ha a Lisszaboni szerződést jóvá hagyják, ahogyan Haugasszony is kiemeltem nem egy dogmatikus intézményről van szó. Szinte egy túlságosan elavult intézményre, hanem egy olyan intézményre van szükségünk, amely új feladatokat kap, új lendületet, és megfelelő eszközöket ezekhez a feladatokhoz. Szerintem ez fogja vezérelni közös munkánkat. úr, elnök úr, remélem, hogy az ön vezetésével, az ön sikereivel ezt a feladatot el tudjuk látni, és a kívánatos ponthoz eljutni. Minőségi lépést fogunk előre tenni a koordinátorokkal, Manka úrral, a többi kollégával együtt. Mindenkinek jó munkát kívánok! Köszönöm, kedves kollega! Kedves elnök úr, kedves Gianni! Az a felhívás, hogy dupla szívvel legyek az európai ügy mellett nem más, mint egy szimbólum, és nyilván ez egy olyan kép volt, amivel tökéletesen egyetértünk. Persze, persze. Én is ezt mondom, de hát ez másfajta megfogalmazás volt csak. Ugyanakkor ne legyünk ferencesek se. De ez pedig nem biztos, hogy tetszik a katolikus hagyományokkal rendelkező barátainknak. Nos, ahogy ezt Franciaországban mondják, nem kell szomorúnak lenni ahhoz, hogy az ember komoly is legyen. Főtitkár úr, kíván-e kiegészítésképpen mondani valamit ahhoz, amit az alelnök úr mondott. Gondolok itt konkrétan arra, ami esetleg érdekes lenne a képviselők számára, olyan dolgokra, amelyek esetleg eltérnek a tavasszal elfogadottakhoz képest. Parancsoljon! Elnök úr, természetesen kiegészíthetem azt, amit az alelnök úr mondott, hogyha kívánják, és egyfajta kezdeti információt adhatok önöknek. Nagyon kedves, hogy ilyen kedvesen szólt a főtitkárról, de azt el kell mondanom, hogy az elnökség még nem hozott döntést, tehát csak előzetes információkat tudnék adni ma a Költségvetési Bizottságnak. Az elnökség úgy döntött az alakuló ülésén, hogy egy kezdeti vitát fog csupán tartani, tartani és valószínűleg egy hét múlva, szeptember 7-én döntést hozunk, annak érdekében, hogy párbeszéd valósulhasson meg az elnökség javaslata alapján. Ma csupán a főtitkár javaslatait tudom önök elé tárni, de azt hiszem elmondhatom, hogy a tegnap esti elnökségi vita nagyon pozitív volt. Az alelnökök támogatták az elhangzott javaslatokat, de a végleges elnökségi döntést még meg kell várni, és ahogyan említettem, szeptember 7-én fog ez a döntés megszületni. Talán jó ötlet lenne ezt a szöveget, ezt az okmányt négy pontra lebontani, ugyanis teljesen más módosító indítványok kapcsolódnak ezekhez. Hiszen a költségvetési eljárást már megkezdtük. Miért kellene tehát most az első olvasatban változásokat javasolni? Ennek négy oka van. Az első azt hiszem teljesen normális egyébként, ez gyakran előfordul, hogy a döntések, az elnökségi döntések a közbelső időszakban születnek, például a nyári szünet előtt, és ha ezeket végre akarjuk hajtani, akkor finanszírozásra van szükség. Ez a megfelelő, ezekben a számokban tükröződik. Másodszorban, és ez egy minden választás utáni rutin eljárás, az Európa választások különleges költségvetési tételekkel is együtt járnak, amelyek persze megbecsülhetőek, de pontosan nem meghatározhatóak előre. Például a, a kilépő képviselőkre vonatkozó költségek, vagy az újraválasztott képviselőkre vonatkozó különleges költségek, ezeket nagyjából meg lehet határozni, de pontosan nem. Különösen igaz ez arra a kérdésre, hogy az új asszisztensekre vonatkozó jogállási szabályozás mit jelent majd. Például a pénz, a, az orvosi vizsgálat és egyéb ö, dolgok, amelyek szintén pénzügyi kihatásokkal járnak, ezeket is nehéz megbízhatóan előre meghatározni. És a harmadik terület, amely megint csak más elbánást igényel szerintem, néhány új, itt elhelyezhető néhány új súlypont, és itt meg kell várnunk az elnökségben lefolyó tárgyalásokat, amelyek esetleg új intézkedéseket is hoznak, hiszen az újonnan választott elnökségnek ez az első alkalma lesz majd, hogy új hangsúlyokat helyezzen el. A negyedik csomag pedig a személyzeti csomag, a költségvetési szakbizottság tanácskozásain során kifejezte korábban azon igényeit, hogy ezt ne részenként adjuk be, hanem egy egyszerre áttekinthető személyzeti igényekre vonatkozó csomagban kerüljön beterjesztésre. Észszerű volna tehát az egyes elemeket legalább nagy vonalakban bemutatni a kategóriák szerint. Először is tehát az elnökségi döntések végrehajtása, amelyek a nyári szünet előtt történtek. Itt alapvetően négy területet kell említsünk, melyek más és más költségterhekkel terhekkel járnak. Először is az elnökség döntést hozott arról a választások előtti egyik utolsó ülésén, hogy pozitív döntést hoz az Európai Történelem házára vonatkozóan. Ez a vonatkozó dokumentumban benne is áll. 2014 a céldátum, hogy miért több 2004? Nos azért, mert az az első világháború kitörésének századik évfordulója lesz, és az elnökség eh, szerint jó kezdeményezés az, hogy a sajnálatos szomorú évet, évfordulót egy, egy eh, a európai integráció pozitív céljait elősegítő emlékeztetővé tegye. A, ugyanakkor az Eastman a, eh, épület, amely a parlament közvetlen szomszédságában van, és amelynek különlegesen alkalmas a belső elrendezése arra, 99 évre bérbe vegye a parlament. Hogy aztán a 99 év után mi történik, az még nem világos, de a 99 éves időtartam azért bizonyos tervezési biztonságot csak megenged számunkra. Arra is szükség volna, hogy egy építészeti tendert írjunk ki, hogy megfelelő minőségben kerüljön kialakításra ez az épület, mert hát nyilván a, a, a kialakítás minősége meghatározza majd a felhasználás minőségét is, és ez ugyanakkor az első személyzeti intézkedések is meghozhatóak volna 2010-ben ezzel kapcsolatban. Körülbelül 1,5 milliót irányozott elő az elnökség erre a célra, egy kuratórium is feláll, melyben különféle személyiségek Európai Uniós, illetve tagállam által javasolt tudományos tanács áll majd össze a lengyel, egy lengyel történész Borucsej úr vezetésével. Fontos garantálnunk azt, a Költségvetési Bizottság szempontjából is, hogy egy történetileg megalapozott ö, módon kerüljön ez a ö, múzeum felállításra, hiszen a történeti kérdések politikai kihatásokkal is bírnak, nagyon nagy fontossággal bír tehát a megfelelő szakértelem tehát. Az új döntésekhez tartozik a látogatói centrum ügye is, 2010 első fél évében kerül sor ennek átalakítására. a tehát költségeket jelent ennek a kialakítása, aztán majd ha értékesítjük ezt az épületet, akkor ezek, az, ezeket visszakapjuk. Jelen pillanatban nagyon fontos az, az is azonban, hogy a, a látogatói központ ne a hivatali időben legyen csak nyitva, hanem úgymond látogatóbarát időpontokban is, a hivatali idő előtt meg után is. Ez külső személyzettel kell, hogy ellássuk. Erre is kell, tehát költségvetési eszközöket szánnunk. A múlt évről áthoztunk még költségeket a szoftverfejlesztésre is, aztán van még egy terület, a, az épület fenntartás költsége, itt három intézkedést javasoltunk. Először is, hogy a tartalékokat amely eredetileg 20 milliós mértéket jelentettek fel, hogy felhasználhassuk három területre. Egyrészt a Konrad Adenauer épület felújításának megkezdésére Luxemburgban. Jó lenne, ha erre a források, és ne alakulnak időben jelentős hiány, hanem ha már megvannak az eszközök, akkor ezeket azonnal felhasználjuk, hogy ne csúszunk hitelbe, a jövőben, másodszorban. Beszer, bizony beszerzésekre is kell, meg kell hagynunk a lehetőséget a ö, külügyi szolgálat hivatalai számára. Ö, sokszor adódik a parlament ö, ö, kép, külföldi képviseletének elhelyezésre egy, egy jó lehetőség, ha van ilyen, akkor azonnal kell legyen eszköz a vásárlásra, és az épületek fenntartása is fontos cél. Ugye egy utolsó figyelmeztetésként értékelhetjük a Strasbourg penáris terem tetejének beomlását is. Vannak eléggé öreg épületeink, amelyeket újra és újra karban kell tartanunk, és esetleg újra kell építenünk, e, e, ezért új prioritásként kell meghatároznunk egyes régi épületek e, fenntartási, illetve újjáépítési költségeit. Itt bizonyos tehát a Strasbourg épületre vonatkozóan is igaz ez, meg a parlament egyes külföldi hivatalaira is, képviseletére is. A főtitkárság terveket dolgozott ki, erre a restrukturációra, Egy sor főigazgatóságot érintenek ezek a döntések, és bár ezek a, ez a döntés nem jelent súlyos költségvetési tehervállalásokat, mert inkább átcsoportásokat jelent, mégis fontosnak tartom, hogy kimerítően tájékoztassam e döntésekről az önök szakbizottságát, Eh, és arról is, hogy milyen átcsoportások történtek az egyes főigazgatóságon belül, illetve az egyes DG között. A kommunikációs, személyzeti, eh, infrastruktúrális, logisztikai körökben, illetve a jogi szolgálat és a, a, eh, külföldi képviseletek körét beleértve. Van aztán mivel személyzeti átrendeződés is a Kobu legutóbbi ülése óta a politikai tevékenységre vonatkozóan nagyobb személyzeti lehetőségek nyíltak meg. Ö, 78 ö, jogász nyelvészt felvételére nyílt lehetőség, hogy ezek segítsék a általában a parlament és konkrétan az egyes képviselők munkáját. A, az első e terv első ismertetése során itt a Kobuban támogatást kaptam erre a tervre, és ez bátorított is bennünket ennek bevezetésére. Az igazgató ö, hivatala újabb személyzet felvételét nem tartja szükségesnek, ugyanakkor az infrastruktúra, logisztika, pénzügyi menedzsment területén a projektek szakszerű levezetésére kell majd új személyzet, beleértve itt a épületek felújítását is. Aztán szükség volt még az európai választások kapcsán további ö, kiigazításokra is. Augusztus 13-áig 33 képviselő döntött úgy, hogy a nemzeti rendszert választja, és ezáltal a képviselők jogállására vonatkozó szabályozás ellen döntött. Tehát több mint, ez azt jelenti, hogy a képviselők több mint 90%-a a csomag mellett döntött, melyet jó részt maga a statútum tartalmazott, illetve azok a végrehajtási intézkedések, amelyeket a elnökség hozott létre. Több mint 90%-a a képviselőknek erre szavazott. Ez, ezen számarány ismeretében tehát már tudjuk, hogy a parlament milyen mértékben kell maga fedezze ezeket a forrásokat, és mennyit kell majd a nemzeti tagállamoknak, a tagállami parlamenteknek befizetnie. A, ha 382 parlament képviselőre számítottunk, aztán csak 312 ö, ö, maradt a választások után is a parlamentben, tehát itt a, a, par, a képviselők távozásához kapcsolódó költségek módosítására is szükség volt, és az Európai Bizottsággal megállapodásban a pénzügy, a ö, be, ö, egészségügyi kasszába való befizetéseket illetően is kiegészítésekre volt szükség. Egészében véve azonban 1,8 millió euró volt a kiadás, tehát itt tulajdonképpen a javaslat kevesebb kiadást tartalmaz, mint a korábbi volt. Az asszisztensek kapcsolatos kiadás azonban valami magasabb volt, mint a tervezet, mert négy új szerződést négyel több új szerződést kellett megkötni, mint számoltuk. A prognózis szerint az év végéig 750 szerződést kellett volna megkötni, jelen pillanatig több mint 1000 szerződés köttetett meg asszisztensekkel az új asszisztens jogállása vonatkozó statútum hatája alatt. Ez is utalás arra, hogy nagyon sok képviselő és asszisztens számára a foglalkoztatásnak nagyon vonzó módja ez. Persze ez az mellékhatása, hogy több orvosi vizsgálatot kell megszerveznünk, és ennek megvannak a költségkihatása is. Azonban az alapüzenet mégis az, hogy az asszisztensekre vonat, vonatkozó statútum nagy mértékben elfogadásra került. Mint mondottam, több mint ezer szerződést kötöttek már meg asszisztensek, és valószínűleg tovább nő ez a szám majd. A biztonság területén, biztonsági szolgált területén is kell módosítanunk 2009-el összevetve. Ennek két oka van. Egyrészt az új épületek használatából adódik ez a költségnövekmény, és ez kapcsolódik azon vitákhoz, amelyek a Strasburgi épületek körül kialakultak. A harmadik nagy csomag pedig az új hangsúlyok elhelyezése. Itt csak fenntartásokkal beszélhetek, hiszen ez olyan terület, ahol egy újonnan megválasztott elnökség új hangsúlyokat határozhat meg, ahogy már 2011-es költségvetésre vonatkozóan is. Itt némileg növek, növekedni javasolt, növekményt javasoltak a, az európai politikai alapítványokra vonatkozóan is, hogy az európai intézmények minden inkább a, parla, a, a, part, a pártok véleményhordozói lehessenek, ide kapcsolódnak a, az alapítványok is, és az elnökség azt is javasolta, és ez nagyon fontos intézkedés szerintem, ezért mellette is szólnél, szólalnék fel, hogy egyes posztokat AD7-ről AD9-re, illetve AD5-ről AD7-re léptessük elő a egyes munkatársainkat, és olyan belső versenyeket, konkorokat írjunk, írjunk ki, melyek révén a 2004. május 1 -e után felvett új munkatársakat elő tudnánk léptetni. Ez a felvételi politika az újonnan csatlakozott országokra vonatkozó felvételi politika módosítását is jelenti. Tehát most érhet meg a helyzet arra, hogy, hogy a 2004-ben felett kollégák 5 év elteltével már előre léphessenek, hiszen aki bizonyította képességeit, az öt év során azok számára meg kell nyitni a lehetőséget arra, hogy vezetői felelősséget vállaljanak a Heads of Unity osztályvezetői munkakört meg kell nyissuk előttük. A parlamentben csak úgy, mint a bizottságban igaz ez. Ennek érdekében kell tennünk lépés. Annak érdekében, hogy a, a különösen alkalmasnak mutatkozó munkatársak számára egy gyorsabb karrierpályát nyissunk meg, ezért kell ezeket a belső konkurokat kiírnunk. Az AD9-es szintre elért munkatársak tudnék már head of unit, az osztályvezetői állásokat is elfoglalhatnak, és így módon az új, új tagállamokból érkezett kollégák is előtt is megnyílnak ezek a karrierpályák. Ezek tehát azok az új prioritások a elnökség részéről, amelyek 10 milliós tételt jelentenek, hogy mik ezek az új prioritások, hát afelől, ez, efelől majd az elnökség fog dönteni, de a 2009-es és 10-es év lesz az első másfél éve az új elnökségnek. Tehát a bizonyos politikai játékteret kell megengednünk az elnökségnek arra, hogy új kezdeményezésekkel élhessen. Október 5-én, 6-án zárulra az erre vonatkozó időszak, amikor is ki kell dolgozniuk, kidolgozza az elnökség az kezdeményezéseit. Jó volna, hogyha bizonyos rugalmasság állna fenn erre. Az új állásokra vonatkozó személyzeti csomag amely bizonyos szerkezet kiigazítást is jelent. Intenzív vita övezte Manka úrral a személyzeti politikát. Az volt az igény, hogy ne két lépésben történjen az óhajok elvezetése, hanem már most egy csomagban történjen ez meg. Kritikusan meg kell vizsgálnunk, hogy vajon ez mind szükségszerű-e. A javaslatban csak csökkentettük 30-ról 22-re a posztok számát, és ez a, reméljük, hogy ez a 22-es szám végül is megkapja majd a KOBU támogatását a 2010-es évre vonatkozóan. Remélem, hogy tájékoztatóm segítségükre volt, tehát az elnökségi döntések végrehajtása volt az első fejezete mondandómnak, a másik az európai választásokból adódó kiigazítások, harmadik sorban ismertettem az elnökség új hangsúlyait, negyed sorban pedig a személyzeti csomagra vonatkozó a Kobu által felvetett igények, illetve ezek tárgyalásából adódó első elnökségi reakciók ismertetése volt. Remélem, hogy E döntések alapján tovább erősödik majd a párbeszéd és együttműködés a elnökség és a kobu között. Köszönöm szépen, főtitkár úr! Rendkívül átfogó és világos volt a beszámolója. Az anyagai között található egy nagyon jól megírt anyag, azok alapján, amiről tegnap este tárgyalt a bűró. És nyilván mindannyiuk számára világos, hogy még egyelőre nem foglalt állást a bűró, és amit Pitella alelnök úr és a főtitkár úr elmondott, még pillanatilag csak javaslati formában léteznek a bürón belül a költségvetésről. Az új képviselőknek jelezni szeretném, hogy milyen kiváló képességekkel rendelkeztek az elődeik, mert egy olyan finanszírozási rendszert dolgoztak ki, amely lehetővé tette a régiek részére, hogy kampányoljanak, hogy inkább az idősebbekre szavazzanak, mint a fiatalokra, mert hogyha ránk szavaznak idősebbekre, akkor nem növeljük az adókat. Ha viszont a fiatalokra ö, szavaznak, akkor ez nyilván a parlamenti költségvetésre is ö, nagy ö, hatással lesz, és növelni kell a, ö, az adókat. Hát ezért választottak meg engem. Biztos vagyok benne. Azért jelzem ezt, mert eh, ami a nemzeti politikát illeti, a legköszönők számára ez egy rendkívül eh, ördögi módon eh, ügyes rendszer. De hát Klaus úr ezt elmagyarázta nekünk, az olaszoknak is ilyen fantasztikus választói rendszerük van, és nem tudom, hogy előadunk akar-e hozzászólni, vagy Helga két szót? Fernández úr, Portász úr de először az előadónak adunk szót. Manka úr, parancsolja. Ďakujem za slovo, pán predseda, aj pánovi generálnemu sekretárovi za... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, főtitkár úr. Köszönöm a javaslat ismertetését. Először is az eljárásra szeretnék utalni. Az idei év választások éve, is nagyon gyorsan kellett dolgoznunk. 2010-re a parlament előirányzatait májusban ö, hagyták jóvá, és hogyha bármit is változtatni akarunk, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy szeptember 9-ére elkészülnek a módosítóink. Ezt pedig egy módosító levélben lehet megfogalmazni, és ezt el kell fogadni az Európai Parlament bűrójának, majd ide kell, hogy utalja jóváhagyás céljából a szakbizottság elé. Tegnap megszületett ez a módosító levél tervezet a főtitkár úr tollából. Nem akarok ezzel kapcsolatban most megjegyzéseket tenni, először is azért, mert nem igazán volt időm elgondolkodni rajta. Egy, másrészt meg azért, mert még minden, nem igazán tudjuk, hogy mi lesz a végleges álláspontja a bűrónak. Biztos vagyok benne, hogy a következő heti bűróülés után visszatérünk erre a dokumentumra. Végül is, kedves kollégák, számunkra az a fontos, hogy szeptember 9-éről ne feledkezzünk el, mert ez a módosító indítványok beadásának határideje. Tehát tiszteletbe kell tartani az eljárást. A bűrónak össze kell ülnie szeptember 7-én vagy 8-án. És örömmel hallottam öntől, hogy hetedikén kerül sor ez, erre az ülésre. Önök úr, szeretném emlékeztetni önt arra, hogy május 5-én az Európai Parlament képviselői egy egyértelmű véleményt hagytak jóvá, nevezetesen, hogy a módosító leveleknek csak váratlan eseményekkel vagy technikai jellegű módosításokkal kell foglalkoznia. Ez volt a parlament véleménye. Itt azért Enyhén eltérő a helyzet. Májusban Bőge úr, aki a szakbizottságunk vezetője volt, azt mondta, hogy ne hivatalosítsuk ezt a kérdést a büró és a bizottság között, hogy ne általánosítsuk ezt az eljárást. De az idén különleges időket éltünk, és ezért van az, hogy a határidők egy kicsit elcsúsztak, úgyhogy alig várom már az elkövetkezendő éveket, amikor minden visszakerül a normális kerékvágásba. Két intézmény ö, tárgyal itt a költségvetésről, én viszont nyolc intézményért vagyok felelős, beszéltem a számvevőszékkel, és tudják, hogy válságos időkben szerényebbeknek kell lennünk, és csak az alaptevékenységeket kell finanszíroznunk. Azt szeretném itt elmondani, hogy az alaptevékenysége az Európai Parlamentnek a jogalkotói munka. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy könnyebb lenne az előadónak a más intézményekkel való tárgyalás, ha saját intézményét példaértékűnek vethetné fel. Ez segítené a többiek alkalmazkodó készségét is. Elnök, ez valamilyen szlovák bölcsesség, ami nyilván valamilyen európai bölcsességből fakad. Még hárman kívántak hozzászólni, Helga az első. Merci. Um, Köszönöm először is köszönet illetével Le urat a részletekben menő előadásért, és azt is pozitívnak tartom, hogy éppen ebben az időpontban már tájékoztat bennünket. Két tisztázó kérdésem volna talán nagyon németes, amit, amit kérdezek. Múlt héten adódott az eset, amelyről a sajtó is írt, Jolainen döntéséről vagy nem döntéséről, hogy vajon hány új felvétel jelent ez. Az általam olvasott sajtócikkben a szerkesztő azt mondotta, hogy nincs tájékoztatás a parlament részéről arról, hogy hányan léptek át az új statútumba, és hányan maradnak a régi statútum hatája alatt. Biz, nem lepne meg, hogyha ez félretájékoztás volna, de azért jóan tudni, hogy valóban ez a, nem ez a helyzet, vagy mégiscsak ez a helyzet. És vajon az új képviselői statútum nem jelente egy, egy joghézagot, ahol egyes igények nyugdíj igények összeszámolása nehézségbe ütközne. Tehát hogyan megy ez majd tovább, e szabályozási hiátust, ez miképpen kerül rendezés, hogy hogyan számolják össze a nyugdíjjogosultságok, mondjuk a régebbi ö, miniszteri posztok és parlamenti képviselői időszak összeszámolását. Eh, Köszönöm szépen. Szeretnék egy személyes álláspontot kifejteni önöknek. Remélem, hogy ez egy kicsit lelkesítheti ezt a vitát. A költségvetésnek véleményem szerint szilárd alappal kell rendelkeznie a folyóköltségek szempontjából. Ezt az alapot, ezt megfelelő kritériumok alapján dolgoznánk ki, mint például infláció, fogyasztói árindexek. Nem szabad ettől a szilárd fix alaptól eltérnünk. A például a fenntartási költségeknél, folyóköltségeknél, fizetések, bérek kifizetésénél. Az Európai Parlament intézkedéseinél pedig meg lenne ezeknek a megfelelő költsége bármilyen intézkedésnél, programnál az év végén egy értékelést készítenénk, hogy azt az adott lépést megvizsgáljuk, sikerült-e megvalósítani vagy sem. Azt hiszem, hogy így módon közelebb kerülhetnénk az állampolgárokhoz, közelebb vihetnénk a parlamentet az állampolgárokhoz, és ezt a feladatot pedig évente el kell látnunk. Az elmúlt választásokon való távolmaradás mértéke egyértelműen mutatta, hogy nem sikerült még a megfelelő eredményeket elérnünk. Most pedig egy másik szempontot is megemlítenék, itt a költségvetés adatait, számadatait említeném, hiszen mindig egyszerűbb populista adatokkal dobálózni. Hogyha az egyik képviselő azt javasolná, hogy minden képviselő biciklivel menjen az Európai Parlamentbe, és így módon pedig megspórolnánk a benzinköltségeket, akkor egy populista nyilván nagy támogatást kaphatna, de ez pedig nem oldaná meg a jelenlegi gazdasági helyzetet, gazdasági válságot, és senki anyagi helyzetét nem oldaná meg. Tehát ez egy kevéssé komolyan vehető javaslat szükségünk van egy olyan költségvetésre, amely méltó és kiegyensúlyozott. Köszönöm. Merci, cher collègue. Köszönöm, kedves kollega. Végül Portász úr kért szót. Eh, muito obrigado, Sr. Presidente. Nagyon köszönöm, elnök úr. Úgy hiszem, hogy eh, nagy figyelemmel végighallgattam ezeket a magyarázatokat, amelyeket az előbb hallhattunk. De az elhangzottak összességéből, a döntések összességéből egy politikai akaratot tapasztalhatok, tehát, hogy az a globális akarat, hogy növeljük meg az Európai Parlament juttatásait. Ha az költségvetési előtervezetben ez a juttatás már a növekedési indexnél nagyobb, az Európai Bizottság növekedési indexénél nagyobb, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Parlament költségvetése nagyobb mértékben növekszik, mint a bizottságé. Tehát megint csak nem fér a fejembe az, hogy azok a magyarázatok, amelyeket arról hallhattunk, hogy egyes konkrét befektetésekre milyen szükség van, szerintem ezek nem megalapozottak. Ami pedig ezek szükségességére vonatkozik, abban is egyetérthetünk, hogy szükség van-e 2010-ben ezekre a feladatokra, és itt pedig megint csak kételjeim vannak. Nagyon erőteljes kételjeim vannak még egy egyéb ponttal kapcsolatban is. Ha ezt a munkát elvégeztük, hogy lehet az, hogy nem végeztünk komoly munkát annak érdekében, hogy feltárjuk, hol lehet megtakarítani, anélkül, hogy a parlamenti munka minőségét rontanánk. Ezt nem értem. És két példát is említenék, ezek kérdések is egyébként semmilyen választó számára nem lesz érthető az, hogy az Európai Parlament csökkentette a képviselők számát az Európai Parlamentben, ugyanakkor viszont megváltoztattuk nagyon helyesen az utazási költségek elszámolásának módját. Például nem kilométer alapján fogják fizetni az utazásokat, hanem hogyha csak akkor, ha a jegyeket bemutatták. De az nem érthető, hogyha hogy a kevesebb képviselőnek több pénz jut az utazására, mint egy nagyobb parlamentben. Hát szerintem ezt egyetlen választópolgár se fogja megérteni. Egyszerűen nem fogják megérteni, hogyha csak a jegyek alapján számolják el az utazási költségeket, ezzel együtt magasabbak az utazási költségek, mint tavaly voltak. Én magam közgazdász vagyok, de még ha a, nem volnék közgazdász, akkor is azt mondanám, hogy ebből semmit nem értek és ebből fakadnak egyébként egyéb kételyek, és más tételeknél is vannak kételjeim. Egyszerűen nem értem, hogyha 32-vel kevesebb képviselőnk van, az asszisztensek és hivatalnokok utazási költségei növekszenek, hogyha kevesebben vagyunk. Ezt se értem. Nem értem azt se, hogyha sokkal jobb a roaming sokkal jobb roaming feltételeket szavaztunk meg a polgárok számára, akkor hogy lehet az, hogy mégis többek a telekommunikációs költségeink? Az Európai Parlament fejezeténél tehát azt látom, hogy van egy halom intézkedés, amelyek jó vezetés mellett megfelelő intézkedések lennének, és megtakarítást eredményeznének, de ennek az ellenkezője valósul meg. A feladatunk nem az, hogy a populizmussal egyességet kössünk. Van egy probléma, ezt láttuk a korábbi pontokban is, van egy gondunk a tanácssal, akkor az a feladatunk, hogy ezekben és ezekben a pontokban meg tudunk takarítani, például az administratív költségeknél, ezeket más költségvetési területeken használhatjuk fel, ez a mi felelősségünk. Kolleg. Köszönöm, kedves kollega. Más nem kért szót, nem tudom, főtitkár úr, kíván reflektálni a konkrét kérdésekre, főleg Trüppel asszonynak és más kollégáknak? Köszönöm szépen, igen. Ha kívánják, röviden kitérek Trüppel asszony kérdésére. Egyáltalán nem titok, hogy 33 képviselő élt ezzel a lehetőséggel, de általában nem adunk ki névlistákat. Tehát tudjuk, hogy 33-ról van szó, de hogy kik ezek, arról nem adunk ki listát. A szám tehát nem titok, világos. Uta, mutatja egyébként az is, hogy nagy az elfogadottsága a képviselők jogadásáról szóló alapszabálynak, de név szerinti listát nem adunk ki senkinek, újságíróknak sem. A szám tehát ismeretes. Ami pedig a joghézzagot, szabályozási hézzagot illeti, minden mezeti rendszerben más és más módon szabályozzák azt, hogy hogyan lehet összeszámolni a nyugdíjogosultságot. Tehát ezt a nemzeti rendszer kell, hogy rendezze, nem lehet európai szinten ö, szabályozni azt, hogy mit kell összeszámolni, és ha van bizonyos joghézag, akkor a nemzeti jogszabályokban van ez a joghézag, és nem a képviselők jogállásáról szóló szabályban ezzel tudnék, az nem is foglalkozik. Mint mondottam, tehát nemzeti szinten kell a jogalkotónak megoldani az ilyen hiátusokat, ha vannak. Portas úr megjegyzésére reagálva, először is a parlament mindig világosá tette, hogy alapvetően olyan elő, költségeket irányoz amely a 20%-ot nem lépi túl az adott fejezetben, és hogy hol sikerült megtakarítani, az előző meghallgató ülésen arra kértek, hogy tegyünk többet a parlamenti munka és a szakbizottság közötti munka támogatására. E, e, nem vettünk föl új munkaerőt erre a célra, hanem e, rövid időszakban 82 posztra vonatkozóan vettünk fel embereket, munkatársakat, amely posztokon nagyban segíthetik a szakbizottság közötti munkát. Tehát ez egyfajta átszervezés, olyan új struktúra, amelyről az elnökség döntött, és az épületek fenntartása vonatkozóan is igaz ez, ami pedig a kutatási költséget illeti, ez onnan adódik, hogyha az új szabályzat szerint a saját országban való utazást is részben lehet fedezni. Míg a korábbi szabályozás szerint a képviselő a saját hazájában tett utazásait nem ö, számolhatta el. Tehát most a mi szabályozásunk szerint egy bizonyos határig, kb. 20 napig mon belül lehet a hazai utazás költségét fedezni. Tehát nem azról van szó, hogy többet utaznak a képviselők, hanem egy olyan költség, utazási költségkategória, amelyet eddig a képviselő nem az Európai Parlament büdzséből kapott vissza, most onnan kap, innen adódik ez a növekmény. Merci. Köszönöm szépen. Az előadó nem kíván szólni, alelnök úr. Eine, eine Frage, Herr Welle, die hier oben... Az itt hangzottak alapja. Nem tudom, hogy más tagállamokban is az a helyzet, mint hazámban, de az EU szabályok szerint tehát vajon a tagállamok, tehát tudja-e, hogy a tagállamok már saját adó jogszabályokban végrehajtották -e a módosítást? Személyes tapasztalatom az, hogy német jövedelemadó előleget kell fizetnem, holott adómentességet élvezek. A Németország esete ez különleges, vagy más tagállamokban is van ilyenfajta rendezetlensége e kérdésnek? Még mielőtt a főtitkár úr válaszolna, el kell mondanom, hogy Franciaországban ugyanez a helyzet. Vagyis a francia költségvetési miniszter figyelmeztetett minket arra, hogy továbbra is Franciaországban fogunk adózni, a francia ö, kategóriáknak megfelelően. De természetesen az az adó, amit Brüsszelben vontak le a közösségi adó keretén belül, levonásra kerül abból az adóból, amit fizetnünk kell Franciaországban. Nem vagyok benne biztos, hogy ez tiszteletben tartja-e a közösségi jogot? Esetleg a bírósághoz kell fordulnunk? De kedves kollégák, mindesetre értékelni kell a politikai lehetőséget, az európai képviselők mobilizációját, hogy otthon fizessék az adójukat. Ez már más kérdés. De főtitkár úr, ami a jogi kérdéseket illeti, öné a szó, aztán bezárjuk az ülést. A kérdés, ha jól értettem egyáltalán, a német adójogszabályok összevetését illeti más tagállamok jogszabályaival. Hát itt 26 tagállam, illetve a német Németország adójogszabálynak összevetésére, ha lehet, akkor írásban adnék választ olyan szakemberekre támaszkodva, akik igazán kompetensek ebben a kérdésben. És hát persze, majd meglátjuk, mi lesz a szövetségi választásokkal Németországban. Hát kedves barátaim, köszönöm szépen, köszönöm alelnök úr, főtitkár úr, előadó urak, kedves kollégák! bezárom az ülést, holnap kilenckor folytatjuk a munkát. De elnézést, a koordinátorok kérem maradj.